kwadrans akademicki minął. Hölgyeim és uraim, már így is 15 perces késedelemben vagyunk. Valószínűleg mindenkinek feltűnt, hogy elkéstem, de volt egy szép ünnepéjünk a Kopakogekánál, ki nyitottuk, ki ö, adtunk olyan díjakat hölgyeknek, akik ö, a vidéki térségek megújítói, és itt különösen a mezőgazdasági üzemekben ö, innovációkról van szó, szóval ezért késtem el egy kicsit, elnézésüket kérem Hétfőn egyébként is általában késve szoktuk megkezdeni az ülésünket. A mai ülésünk meglehetősen tudományos jellegű szakértőket hívtunk meg ide a parlamentbe. De Castro úr bizonyosan egyetért majd velem mindebben, hogy megkezdjük a munkát. Úgy látom, hogy nincsen kifogás a napi rendi tervezetünkkel szemben. Az ülésünket online is nyomon követhetik, a tolmácsolás pedig 20 nyelven áll rendelkezésre. Aztán, ami a szeptember 24-i ülésünk jegyzőkönyvét illeti, ha nincsen ezzel szemben kifogás, akkor azt elfogadottnak tekintjük. Most egy szeminárium következik majd, témája a KAP 2020 után az Európai Bizottság jogalkotási javaslatainak értékelése. Itt egy olyan tanulmányról van szó, amelyet a tematikai főosztály készített, mint ahogyan valamennyien tudják, a KAP 2020 utáni jövőjéről szóló vita már néhány hónapja zajlik. Jelentéstevőink különböző témákon dolgoznak, amelyek kapcsolódnak az Európai Bizottság jogalkotási javaslataihoz. Ismétlem tehát, hogy szemináriumunk témája a KAP 2020 után az Európai Bizottság jogalkotási javaslatainak értékelése. Ahogyan elmondottam, az imént meghívtunk szakértőket, akik bemutatják majd nézeteiket ezzel a témával kapcsolatosan. Ahogyan valamennyien tudják, volt már egy ö, ö, elemzés, tanulmányokat elemeztünk egy hónap elején, ahol is különösen a versenyképességhez kötődő problémákról szóltunk az új közös agrárpolitika keretében. Most a stratégiai tervekről lesz szó, ezen kívül a közös piac szervezés is terítékre kerül majd. A meghallgatásunk három részből áll, stratégiai tervek a kapban 2020 után, a szerkezet és az irányítás értékelése, hogy az EU célokat el tudjuk érni. Emil Erjavec doktor a Ljubljanai Egyetemről, Szlovéniából fogja bemutatni munkáját. A második témánk pedig a 2020 utáni kapban a közvetlen kifizetések jövőbeli szerkezete címet viseli, tekintettel a vidékfejlesztési beavatkozásokra, a mezőgazdaság és a környezetvédelem kihívásainak fényében Hollandiából Jonkehel professzor lesz a, az előadónk. A harmadik téma pedig a kap ágazati megközelítése 2020 után, és lehetséges opciók az élelmiszer láncjavítására vonatkozóan. Az előadónk Tomás Garcia Azcarate Spanyolországból. Ők tehát bemutatják majd tanulmányaikat, mindenki 15 percben szólhat majd. A tanulmányok bemutatását követően pedig jelentéstevőink Eranc, Müller és Andrió képviselők fogják majd elővezetni beszámolóikat, és ezt követően lehetséges lesz majd kérdéseket feltenni. Ezt követően pedig a szakértők fogalmazhatnak majd megkövetkeztetéseket. Müller képviselő szeretne szólni. Köszöntök mindenkit, elnök úr. Arra szeretnék most hivatkozni, hogy a vidéki térségben élő nők világnapja van ma, és ma a mezőgazdasági és vidékfejlesztési bizottság is ülésezik, és nem hunyhatunk szemet a vidéki térségekben élő nők helyzete fölött, hiszen ők a vidéki térségek és a mezőgazdaság szempontjából is nagyon fontosak, ezért szerettem volna ezt a mezőgazdasági bizottság ülésének elején megemlíteni, mert számomra és a frakcióm számára is fontos, hogy a közös agrárpolitikában jobban megjelenjen a nő arca, vagy legalábbis a nők szerepét a mezőgazdasági tevékenységekben, a vidéki térségekben jobban figyelembe vegyük. Ezért szerettem volna hozzászólni a bizottság ülésének elején, mert egy ilyen fontos napon, mint ez a mai, azt hiszem, hogy nem szalaszthatjuk el ezt a lehetőséget, legalábbis említés szinten ki kell térnünk erre. Köszönöm. Pani Przewodnicząca, Pani Poseł, jesteśmy wdzięczni. Nagyon hálásak vagyunk, hogy ön megemlítette ezt a témát. Jó magam, utaltam a gazdálkodó hölgyek nemzetközi napjára, hiszen elmondtam, hogy részt vettem az ünnepés díjátadón a Kopakogék a székhelyén. Köszönöm tehát önnek, hogy visszatért erre a témára. Igen, szeretnénk elismerni valamennyi hölgy szerepét, akik a mezőgazdaságban tevékenykednek, belértve az összes hölgyét, akik itt vannak most ebben a teremben. Hiszen önök is a mezőgazdasággal foglalkoznak, talán nem minden nap, de mindenféleképpen erőteljesen kötődnek ehhez a témához. Szeretném tehát kifejezni hálánkat, elismerésünket az önök irányában. Köszönöm, köszönöm Herranc képviselőnek. Most pedig következzenek szakértőink, mindenki 15 percet kap, tessék. Moment, jeszcze pan Flanagan o głos. Panie pośle, bardzo... Flaganan képviselő úr szeretne beszélni. Eh, Nem szívesen eh, szólalok most meg, eh, de már egy hete vártam ezt a témát, illetve ennek a témának a tárgyalását, csak szeretném elmondani, hogy mennyire zavar engem, hogy ebbe a bizottságban nem járnak képviselők. Állandóan van kifogás, eh, hosszú napokra hivatkoztak, eh, és eh, az apám is mondta, amikor hazamentem, hogy mennyire szörnyű ennek a látszata, ugyanis a képviselők állandóan arra hivatkoznak, hogy túl hosszúak a napjaik, és már a második nap vége felé nem jelennek meg az üléseken. Ezzel sértik a többi képviselőt is, a gyerekeimet is, mert én itt kell, hogy legyek, mások pedig nem jönnek el. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök. Önnek bizonyosan igaza van. Minden hétfőn gondunk van a képviselői jelenléttel, de úgy vélem, hogy a, itt megosztott információkat továbbítjuk majd a képviselőknek, a munkatársaik révén fog majd ez eljutni hozzájuk. Igen, el kell gondolkodni azon, amit ön mondott. Most pedig következik az első szakértő. Mr. Chairman, distinguished members of European... Köszönöm, elnök úr, tisztelt képviselők. Arra kértek, hogy beszéljek a struktúrájáról az új tervnek, és azon belül különösen az ötödik fejezetről, a Lubjánai Egyetem kutatócsoportja közgazdászokból, nemzetközi jogászokból, EU jogászokból és környezetvédelmi szakemberekből álló csoportja végzett az új teljesítési modellről egy elemzést. Megpróbáltuk a különböző kockázatokat leírni, és ezt a tanulmányt ismertetném most különös tekintettel a szakpolitikai ajánlásokra. Az ajánlás az három információs forrásra épít. Az egyik a rendelkezésre álló információk elemzése, általában lobbycsoportok, tagállami képviselők, véleményéről van szó. Nyilván ez nem egy kutatási téma, és nagyon nehéz objektív elemzést adni. Ezt követően e, a második forrásunk a kérdőív, az európai különböző érdekeltektől, e, mind a környezetvédő, mind a gazdálkodó, mind a kutatói oldalról nagyon sokan töltötték ki a kérdőívünket, illetve a bizonyíték alapú szakpolitikai döntéshozatali keres, keretre támaszkodtunk még, annak a minőségi elemzésére. Nos, ez a koncepció azt jelenti, hogy a döntéseket objektív bizonyítékokra alapozzák, és objektívan átgondolják a komplex politikai valóságot nyilván a nem teljes információ, a lobbizás, a manipuláció, a különböző koalíciók miatt nagyon nehéz ezt a gyakorlatban megvalósítani. Ez természetesen korlátozza a mi hozzáférésünket, megközelítésünket is, amikor elemezni akartuk a javaslatot. Általánosságban véve az új teljesítési modell az összességében egy helyes lépés a megfelelő irányba, hiszen összhangban van a modern szakpolitikai e, irányítás elméletével, és e, nyilvánvalóan a legitimitást tükrözi, ugyanakkor a modell az a már létező vidékfejlesztési programokon alapszik, és alapvetően ugyanazt a programirányítási rendszert alkalmazza, mint korábban, ami azt jelenti, hogy ugyanazokkal a hibákkal is rendelkezik, mint a jelenlegi rendszer ezért a kockázatok, amelyek az administratív teherhez kapcsolódnak, a gyenge kormányzati struktúrához, eh, illetve eh, a legnagyobb kockázat az, hogy alacsonyabb lesz, a, alacsonyabbak lesznek ezek a standardok az Európai Unióban. A mi tanulmányunk azt gondolja, az, azt, azt hozta ki, hogy kevés az ösztönzője a tagállamoknak arra, hogy jobb szakpolitikákat dolgozzanak ki. És itt most rávilágítunk egy rendszer gyengeségre eh, is. Három eh, cél környezetvédelmi jellegű, az azoknak a jelzőszámai azonban nem reflektálnak a hatályos környezetvédelmi jogszabályokra, illetve nem számszerűsítik a baseline helyzetet, illetve nem vesznek figyelembe háttérdokumentumokat és elemzéseket. Egy másik eh, dolog, ami a korlátozott elszámoltathatóságot jelenti, az az, hogy korlátozott a tagállamoknak a hatásköre, csak választhatnak bizonyos eszközök között, és azokat átvehetik. Ez nem ad garanciát arra, hogy az EU szinten mérhetőek lesznek az eredmények. A nemzeti prioritások, amelyek eleve nem túl pontos háttérből keletkeznek, szótelemzés például, ezért a stratégiai tervek jóváhagyási mechanizmusa az egyetlen olyan hatásköre az Európai Bizottságnak, amelyel egyáltalán kikényszerítheti az ambiciózus stratégiai tervezést. A bizottságnak arra van felhatalmazása, hogy elemezni tudja minőségileg a stratégiai terveket, hogy azok kielégítő konzultációkat tartalmaznak-e az érdekeltekkel, illetve az állami és egyéb hatóságokkal. Fontos, hogy a bizottság ezeket a terveket elemezni, értékelni tudja, erre meglegyen az ideje, illetve az elfogadási folyamat az sokkal formálisabb kell, hogy legyen, hogy nemzeti szinten figyelembe vegyék az érdekelteknek a véleményét. Ez egyébként a terv minőségét, illetve legitimitását is javíthatná. A kockázatok azok abból fakadnak, hogy a különböző tényezőknek más kapacitásai vannak. A kap, tény, a kap pénzeket eh, korábban úgy kezelték, hogy a tagállamoknak eh, kevés az integrált tapasztalata, eh, a nagyobb szubszidiaritás azt eredményezheti, hogy tagállami szinten komoly plusz adminisztratív terhek alakulnak ki. Tehát a tervezés és végrehajtás lesz az összes tagállam számára a nagy kihívás, de különösen a kis tagállamok számára, illetve a 2004 után csatlakozottak számára a különböző befektetések, analitikai elemzés eh, és előkészítés nélkül nagyon komoly különbségek lehetnek az egyes tagállamok között a szakpolitika megvalósításában. Ez összességében zuhanó standardokat eredményezhet a különböző tagállamokban, és gyengítheti a közös agrárpolitikát. Éppen ezért a kapjavaslatot különböző óvintézkedésekkel kell kísérni EU és tagállamok szintjén is, különös tekintettel a civil társadalom bevonására, hogy ez a tervezésbe is beszól, beleszólhasson, illetve a monitorozásba is. A, az emberi kapacitás javítása szintén a jóváhagyási folyamat egy fontos része kell, hogy legyen. Egy nagyobb technikai támogatási költségvetés javíthatja az adatgyűjtés és elemzés minőségét. E, itt nyilván az egyes pillére, kap egyes pilléréről van szó finanszírozás szempontjából a monitorozási eljárásokat szintén jobban át kell gondolni, és a minőségüket javítani a szakpolitikai ciklus teljes egészében. A következő időszak a tanulás időszaka lesz, amikor is jelentősen kell növelni a minőséget. Itt a tagállamoknál is, illetve az európai különböző szerveknél is, az Eurostatnál például, és azoknál az intézményeknél, amelyek szerepet játszanak ebben a folyamatnak. Ugyanis az adatok, a jelzőszámok, a tudás és az elemzés szükségesek a hatékonyabb stratégiai tervezéshez. Szükséges elvárni azt is, hogy megfelelő technikai és egyéb jellegű bizonyítékkal támasszák alá a választásaikat a tagállamok közös platformokra lehet szükség, hozzáférés az összes stratégiai tervhez, progress reportokhoz, európai partnerségi platformra megpróbáltunk a javaslathoz megfogalmazni bizonyos módosításokat is. Az első az az, hogy a no black sliding elvét megerősítsük, ami azt jelenti, hogy legalább fenntartani a klíma és környezetvédelmi célok támogatottságát. A második az bevenni számszerűsített célokat a stratégiai tervekben, a, legis, a jogalkotási javaslatokban jobban el kell különíteni a közös és a nemzeti célkitűzéseket. Nyilván itt jövedelmi és szociális helyzeteket is figyelembe kell vennie az adott tagállamban. Meg kell erősíteni a stakeholder konzultációkat, mégpedig kötelező előírásokkal, közös döntéshozatal, monitoring és értékelés, ez a hármas függelék. A 106-os cikket illetően azt javasoljuk, hogy a kritériumot közé tegyék be azt, hogy a nemzeti célok ambíciója és elérhetősége az a rendelkezésre álló adatok alapján szülessen meg illetve van még javaslatunk az irányítási és koordinációs rendszerre vonatkozóan, megint csak a hármas függelék tartalmáról van szó, egy partnerségi és befogadó megközelítésre gondolunk, illetve az egyszerűsítési fejezetben, ami alapvetően a tagállamokat célozza meg most, a különböző EU célkitűzések megokolása szükséges, illetve a különböző tisztviselők, illetve érdekeltek képzését, oktatását a stratégiai tervbe kötelezően be kell venni, valamint a jelentéstételi és monitorozási rendszer javítása szükséges. A jelzőszámok jelentésbe foglalása nem elégséges nem ad elégséges képet a helyzetről, és nem teszi ambiciózussá a programot. Az utolsó pont az az, hogy a kötelező része kell, hogy jelentése a jelentésnek egy független minőségi és mennyiségi elemzés, amelyet ne csak egy bizottsági testület végezzen el ennek elemzését, hanem egy független szakértői társaság is, illetve a technikai támogatást meg kell erősíteni és ki kell terjeszteni az adatgyűjtésre, illetve a szükségletek konkrét elemzésére. Utolsó megjegyzés, a 2021-27-es időszakban egy jobb megvalósításra van szükség stratégiai tervek vonatkozásában, de nincs egy komolyabb javítás, ezért nem lehet komolyabban javuló eredményt várni. Egy hosszabb távú megközelítésre van szükség, amely a kollektív tanulás és az rendszerépítés fontosságát hangsúlyozza. A társjogalkotó, a tanács és a parlament kell, hogy eldintsék, hogy mi a politikai célja az új teljesítési modellnek. Hogyha az a cél, hogy a dolog legyen rugalmasabb, akkor így kell eljárni, hogy átláthatóvá tegyük a dolgokat, illetve bevonjuk az érdekelteket, egy bizonyíték alapú eljárást alapítsunk. Tehát a stratégiai tervek azok a megerősített képességek felé vezető út kell, hogy legyenek hosszabb távon. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen. Most pedig Jungenel urat kérjük, hogy 15 percben szóljon hozzá, tessék. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt képviselők, köszönöm a meghívást, hogy hozzájárulhatok a vitához a kappal kapcsolatos új javaslatokat illetően. Ami a hozzájárulásomat illeti, itt a közvetlen kifizetésekre összpontosítanék, meg a vidékfejlesztési intézkedésekre. Ez a harmadik címben szerepel a jogalkotási javaslatban. A kívások fényében megmutatkozott, hogy nagy feladatok várnak ránk a vidékfejlesztés, a klímavédelem, illetve a gazdálkodók jövedelme kapcsán. Ezek a kihívások régiótól függően változnak, nagyon sokszínű a kép, és ez azt jelenti, hogy ezeket a kihívásokat úgy kell kezelnünk, hogy elemezzük a kidolgozott intézkedéseket, megvizsgálván, hogy ezek elégségesek-e ahhoz, hogy meg tudjunk felelni ezen kihívásoknak. Világos az azonban, hogy személyre szabott politikai intézkedésre van szükség, ha figyelembe vesszük a tagállamok eltérő helyzeteit. Ahogyan a kolléga elmondta, a szubszidiaritás elvét kell alkalmazni, ez segíthetne abban, hogy a politikai intézkedések célzottabbak legyenek. De ez azzal a hátrányon is járhat, hogy az intézkedések túlságosan heterogénné válnak. A harmadik címben foglaltakkal szeretnék tehát foglalkozni. Értékeljük a javasolt intézkedéseket, illetve ezek viszonyát a jellegi kappal. Hogyha új intézkedések vannak, akkor megnézzük, hogy ezek milyen potenciállal rendelkezhetnek, elképzelhető, hogy a szakértőknek vannak már tapasztalataik ezekkel kapcsolatosan, és lehetséges, hogy vannak specifikus végrehajtási módszerek, amelyek ajánlottabbak, mint a többi. Ezzel kapcsolatosan megfogalmazunk majd ajánlásokat. Nézzük meg most a számadatokat ezen a táblázaton itt lehet látni a gazdálkodók jövedelem támogatási célját, aztán a másik irányban lehet látni a környezet, illetve a biodiverzitáshoz kapcsolódó célokat. Itt lehet látni, hogy hogy lehet jobban elérni ezeket a célokat. Lehet itt egy zöld nyilat látni, amely a status quo pontból nyuta, mutat a jobb célok elérésének pontja felé. Én ezen célokra szeretnék összpontosítani, amelyeket a nyilak jelölnek, és megvizsgáljuk azt, hogy az intézkedések mennyiben járulhatnak ahhoz hozzá, hogy elérjük-e célokat. Ezen a grafikonon, amely Frisch Timberger Nobel-díjas nevét viseli, azt lehet megvizsgálni, hogy hogyan lehet a politikai keretet optimalizálni, hogy hatékony politikákat in, alakítsunk ki, annak érdekében, hogy elérjük céljainkat. Itt persze a célokat kell jól azonosítani. Kezdjük el a közvetlen kifizetéset kell néhány megjegyzés ezzel a témával kapcsolatosan, aztán áttérek majd a vidékfejlesztési intézkedésekre, később pedig a lehetséges javításokkal foglalkozom. A közvetlen kifizetések kapcsán, ugye itt nagy egyenlőtlenségek vannak, 81% a közvetlen kifizetéseknek, a gazdálkodók 20%-ához jut jelenleg. Ebből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy ez nem megfelelő most az EU szintjén, de ha még tovább mennénk, akkor 80 6%-a jutna a gazdálkodók a 20%-ához, ez az intézkedés tehát nem javítaná az egyenlőséget, tehát itt jobb kritériumokra van szüksége helyett, amelyek az igényekhez igazodnak, akár a közvetlen kifizetések tekintetében is, ezeknek is célzottabbnak kell lenniük és így módon a többi célt is jobban elérhetjük. Az új kap tehát erőteljesen épít a hektárokra, nem pedig a gazdálkodók igényeire. Tehát csak nagyon korlátozott mértékben oldhatja meg ezt a problémát. Persze fennáll a cupping, a közvetlen kifizetések elosztása, tehát valamit tesz az új kap, de csak korlátozott mértékben. Az Európai Számvevőszék nem régiben megfogalmazott kommentárjaiban is utalt erre a problémára. Aztán van egy másik új elem, az ökorezsimek, az ekoszkínszek, ez egy érdekes intézkedés, amely premizelni tudja a gazdálkodókat olyan intézkedések kapcsán, amelyek a környezet vagy a klímaállapotát javítják. Itt tehát olyan alapokról van szó, amelyek a közérdekhez kapcsolódnak, és ezen alapok volumenét növelni lehet. A tagállamoknak azonban javaslatokkal kell élniük e tekintetben. Vannak tehát lehetőségek, de egyébként e kérdés e pillanatban még nyitott. A dokumentumunkból kiviláglik, hogy van egy lehetőség arra, hogy ezen környezeti intézkedések hatókörét növelni lehessen. Jelenleg ezek egy erőfeszítésnek minősülnek, amelyek csak a hektár értékeken alapulnak, arra vonatkozóan, amelyet a gazdálkodó szükségesen túltesz. Az egyik jelenlegi feltétel például a, itt, itt arra lenne szükség, amikor is a gazdálkodóknak lehetőséget kellene biztosítani arra, hogy a klíma intézkedéseket ezen eszköz révén javítani tudják. Ez esetben a gazdálkodók a pontrendszerben egy plusz pontot kaphatnának ezért a teljesítményükért, és ez lehetővé tenni a kifizetések eredményhez kötését. Tehát ezen eszköz használatát illetően nagy a rugalmasság. Van egy másik téma, a gazdálkodók ezen új eszközzel meg tanulhatnák a gaz, az irányítást, például olyan módon, hogy ha egy gazdálkodó ilyen specifikus intézkedéseket hajt végre, akkor ezen tevékenységért külön díjazásban részesülhet. Aztán a közvetlen kifizetések kerosztásának másik problémája ez a cappinghoz kapcsolódik, tehát a plafonozáshoz, a határértékekhez. Szerintünk a közvetlen kifizetések kötelező csökkentése, vagy capping, ez nem túl hatékony a jellegi formájában, mert a gazdálkodó által kapott közvetlen kifizetésekből az alkalmazottak fizetését csökkentik, akár a gazdálkodó családjának tagjaira is vonatkozik ez tehát olyan személyekre, akik nem kapnak hivatalosan fizetést. Ezekkel a csökkentésekkel a cappingot gyakorlatilag neutralizálják, ezért ez a javaslat elképzelhető, hogy nem lesz túlságosan hatékony. Aztán a fenntarthatósághoz kapcsolódó jövedelem támogatási eszköz, ezt meg említették a jelenlegi kapban is. Ez egy olyan kifizetés, amely segíti az ágazatot, a nehézséggel küzdő, hanyatló ágazatokat, és ha ezt az eszközt célzottan használják fel, Nos, akkor ez működik, de ez nem változik az új kapban sem. Az eddigi tapasztalatok alapján Ezt az eszközt nem elég diszkriminatív módon osztják ki a gazdálkozók között, mondhatnánk. Tehát egyes régiókban, például a hegyvidéki régiókban lehetne használni ezt az eszközt, de nem lehet például a teljes sajt és tej ágazatra használni, mert különben a termelés specializációjának elve, elvével mennénk szembe. Így az egységes piacon az a cél, hogy hatékony legyen a termelés, a termelési költségek fenntarthatók kell, hogy legyenek egyes térségekben. Egyes térségekben ezek stabilak, másokban nem. Ez, ez, ezt az eszközt tehát célzottan kell felhasználni támogatást össze kell kapcsolni az egységes piaci eszközökkel, és egyenlő versenyfeltételeket kell biztosítani mindenki számára. Ez kapcsolódik a ö, kondicionalitáshoz, amely a default helyzetet ö, határozza meg. A jelenlegiakabban pedig vannak olyan zöldítési eszközök, az úgynevezett greening eszközök, amelyek esetében a tagállamok a default helyzetet szabadon határozhatják meg. És ez tagállamonként eltérő lehet, és ez az egyelő verseny feltételek szintjén teremthet problémákat. Aztán itt van a az ökorezsimekhez kapcsolódó kifizetések kérdése. Itt olyan kifizetésekről van szó, amelyek hektáronként értendők, hektár alapúak, és ezek bizonyos kompenzációt biztosíthatnak egyes gazdálkodóknak. Ezt a szempontot még újra át kell gondolni. Aztán a klíma témáját illetően Ugye az ökorezsimek keretében klímaintézkedéseket is végre lehet hajtani, de ezek alkalmazása eléggé korlátozott. Én nem vártam ezt a korlátozást, hiszen ez egy nagyon fontos téma. Aztán a vidékfejlesztés. Itt elég kevés a változás, ahogyan az előttem szóló kolléga már elmondotta. Itt Igazából inkább administratív jellegű dologról van szó, erről az új teljesítménymodellről. A környezetvédelmi intézkedések és más irányítási vagy klímakötelezettségek a jellegi kapban is szerepelnek, és a célok széles körét lefedik. Vannak itt aztán új specifikus kapcélok, és hogyha figyelmesen elemezzük ezeket az eszközöket, akkor mindenki felléphet ezen célokkal kapcsolatosan. Tehát a környezetvédelmi intézkedések, vagy az ökorezsimek szintjén ugye ott vannak bizonyos korlátozások, bizonyos térségeket illetően. A tagállamok javíthatják tehát ezeket a teljesítményeket a célokhoz képest, de csak korlátozott mértékben. Ahogyan korábban láttuk ezen a Timbergen grafikonon, ez lenne pedig a fő cél, az eredmények javítása. Aztán a beruházásokkal kapcsolatos intézkedések, ez egy nagyon fontos térség, hiszen a beruházások támogatásával a mezőgazdasági üzem hosszú távú fenntarthatósága garantálhatóvá válik. A közvetlen kifizetések esetében láthatjuk ezt a függőséget, ami 40%-ot is meghaladja, és ez nem teremt fenntarthatóságot. Az, a lényeg, az lenne a lényeg, hogy a gazdálkodóknak autonómnak kell lenniük. Tehát itt innovációra van szükség. Aztán a fiatal gazdálkodók célokra vonatkozó intézkedések. Ez egy szélesebb körű rendszer, mint a jelenlegi, garantálni kell a WTO követelményeknek való megfelelést. Ugyanakkor itt arra is szükség van, hogy a fiatal gazdálkodók belépjenek a piacra, ugyanis egy Ugyanakkor egyes térségekben nagyon erős a széttöredezettség, vannak egészen kicsiny mezőgazdasági üzemek, és nem lehet annyira nemzedékváltást ösztönözni. Talán, hogyha egy integrált struktúra létezne, akkor ez lehetséges lenne ezen kisüzemek esetében. Aztán a kockázatkezelés, mint például biztosítás, vagy különféle biztosítók, betegbiztosítókasszák. Itt is vannak már javaslatok. Az információ megosztással kapcsolatosan például, ami nagyon fontos lenne az innováció ösztönzéséhez, és az itt megfogalmazott célok eléréséhez a gazdálkodók számára biztosított konzultációra vonatkozó intézkedést üdvözlöm. Végezetül ajánlásokat szeretnék megfogalmazni, különösen a káppingra vonatkozóan. Egy normatív jellegű számításra lenne szükség a munkásokat illetően, és aztán a maximális kompenzációra, Itt 150 ezer euróról van szó, ugyanakkor itt egyfajta redukció is megvalósul. A norma értelmében 50 ö, ö, termelés egységet kell előirányozni munkavállalónként. Hogyha egy munkavállalónak 100 ilyen egysége van, akkor ez azt jelenti, hogy két szemét lehetne foglalkoztatni. A cupping kritériuma inkább ezen alapulna, ahelyett, hogy az adott mezőgazdasági üzemnek hány alkalmazottja van. Amikor olyan a cupping rendszer, mint amit javasolnak, akkor nagyon sok lehet az alkalmazott, csak annak érdekében, hogy a cupping szabályot ne kelljen alkalmazni. Itt inkább a munka egységeket kellene figyelembe venni, a termelő egységeket. Ez az eszköz azt célozza, hogy az egyenlőtlenségek csökkenjenek a gazdálkodók jövedelmei között. Aztán vannak még más intézkedések, mint az öko öko-rezsim, amelynek célja a pufferzónák teljesítmények javítása, a környezeti javítása. Nos, ezen intézkedések szintén a kapping hatája alá kell, hogy tartozzanak. Ez nem a gazdálkodók jövedelmét érinti ugyanis, hanem más szempontokat. Azt tehát a javaslat, hogy a jövedelem lefonások, levonások ö, eszközét opcionális módon kellene alkalmazni, mert itt más intézkedésekről van szó, amelyek nem közvetlenül a jövedelemre vonatkoznak. Aztán a terméshez kapcsolódó jövedelem esetében itt fontos a az egyenlő versenyfeltételek garantálása. Ha például egy ágazatnak egy általány formában kell biztosítani ezt a támogatást. Elképzelt, hogy visszajönnek ezzel az intézkedéssel. A fiatal gazdálkodók támogatása jó, de talán nagyobb mértékben be kellene vonni ide a fenntarthatósági kritériumot. Ez kedvező lenne, hiszen itt a WTO normáknak is meg kell felelni. És aztán az öko rezsimeket illetően jelenleg a greening kifizetések, tehát a közvetlen kifizetések 30%-a kapcsolódik ehhez a célhoz és ez nem feltétlenül kapcsolódik az erőfeszítésekhez. Tehát vannak ökorezsimek, de itt egyfajta ö, tartalékzáradékot is be lehetne építeni, talán 15 vagy 20 százalékot. A tagállamok nincsenek arra kötelezve, hogy ezeket alkalmazzák, ugyanakkor e célra pénzügyi forrásokat kell elkülöníteniük. És a hektár alap helyett inkább a fellépésekre kellene összpontosítani a kifizetéseknél, így például képzésre, tanúsításokra, jólét, az állatjólét esetében és a többi. Tehát ezek nem valódi prémiumok a piacra jutott termékek esetében, de itt ha például a képzések megvalósulnának, akkor a gazdálkodók pontokat kaphatnának, és további kifizetésekben részesülnének. Ami pedig a vidékfejlesztést illeti, ez egy nagyon fontos dolog a szemvevőszék megjegyzéseinek fényében, és ami a projektek átláthatóságát illeti, különböző anomáliák kerültek napvilágra. Tehát itt van még lehetőség a javításra a jogalkotó részéről kellene irány mutatással élni, és különbséget kell tenni a valódi beruházások között, és azok között, tehát a nem termelői beruházások között, és azon beruházások között, amelyek például természeti katasztrófák után a, jöved, a gazdálkodók jövedelem helyreállítására vonatkoznak. Ha megnézzük, hogy mennyit fordítanak a költség vetésből az innovatív üzemekre, akkor itt 5%-ot láthatunk, míg az, ág, az agrár ágazatban ez 1%-ot tesz ki, tehát itt kellene egy minimum kvótát elkülöníteni az innovációra a költségvetésből. A kompet a VTO kritériumokkal kapcsolatosan már szóltam. Itt ami a kockázatkezelés témáját illeti, láthatjuk, hogy a kockázat abszorpciós képesség az igények szintje alatt van. Itt tehát a tagállamoknak szabad, szabad kezet kell ö, hagyni abban, hogy bizonyos biztosítási formákat kötelezővé tegyenek. Ha ugyanis egy gazdálkodónak nincs biztosítás, ez azt jelentheti, hogy a tagállamnak vagy az EU-nak kell beavatkoznia olyan esetekben, amikor nehézségek lépnek fel. Ezen intézkedéseket tehát erősíteni kell, ami pedig az egyenlő feltételek témáját illeti, végezetül említeném ezt. A default helyzeteket, valamint a az ökorendszerek belüli kifizetési támogatásokat, itt néhány kritériumot már megemlítettem, amelyek megfelelhetnek annak az igénynek, amely az egyenlő versenyfeltételekre irányul, és így a rejtett támogatásokat el lehet kerülni. Egy utolsó megjegyzés a pénzügyi szempontokat illetően. Nos, a második pillér eléggé hatékony az értékelés szerint. A jelenlegi javaslatnak az a kockázata, hogy a második pillére szent források aránya tovább csökken az első pillérhez képest. És utolsó pontként egy felhívásra szeretnénk élni, annak érdekében, hogy elégséges forrás jusson a biodiverzitás témájának a mezőgazdaságon belül. Ez ugyanis egy alapvető szempont a források fenntartható felhasználásának céljával. Köszönöm. Köszönöm szépen. Szeretném megköszönni önnek, és most a következő hozzászólótól kérném, hogy tartsa be a hozzászólási időt. Tomás García Szkereté 15 percben. Parancsoljon. Mikrofont kérünk. Muchas, muchas gracias. Köszönöm szépen. Spanyolul fogok beszélni már csak azért, hogy a többi kabin is dolgozzon, az angol kabin is, mert különben nagyon könnyű lenne az élet, mondja az előadó. Köszönöm szépen a meghívást, köszönöm önöknek, hogy eljöttek, azok, akik eljöttek. És röviden át is futnék az előadásomon. A javaslat kevés változtatást tartalmaz, ami a közös piacszervezést illeti. Itt vannak azonban olyan változtatások, amelyek nagyon örvendetesek. Úgy gondolom, hogy a földrajzi jelzésekkel kapcsolatos javítás, ennek az egyszerűsítése mindenképpen egy pozitív elem, illetve az, hogy a strukturális intervenciót megtartjuk olyan ágazatokban, mint a bor, azt hiszem szintén pozitív elem. Továbbá a költségvetés szintjének megőrzése a gyümölcsökkel és zöldségekkel kapcsolatos programoknál. Itt ugye ugyanaz a költségvetési szabály érvényesül, mint eddig, ez egy további pozitív elem, illetve az, hogy az operatív programok költségvetését más ágazatokra is ki lehet terjeszteni, szerintem további pozitívum. Az omnibus rendelettel nagyon fontos és pozitív újdonságokat vezettek be. Az Európai Parlament tekintetben nagyon fontos szerepet töltött be. És ezek a változtatások fontosak és pozitívak, ezeket a bíróság ndva kapcsolatos közelmúltbeli döntése is megerősítette. Ezt tudom, hogy a múlt héten kifejtették, úgyhogy nem szeretném én rosszul összefoglalni azt, amit mások már jól összefoglaltak, és amivel tudom, hogy egyetértünk. Tehát nagyon sok a pozitívum, a pozitív újdonság, én pedig A 28 javaslatra térnék ki, azon javaslatokra, amelyek azt hiszem, hogy elgondolkodtatóak. Ezek közül 8 nem a rendelettel kapcsolatos, de véleményem szerint ennek ellenére fontos, és van 20-21, amely valóban a rendelettel függ össze. Ezek közül az első az az, hogy támogatjuk a parlamentet egy több éves válságtartalék képzésében. Ezt a javaslatot itt többször megvitatták, ezt nem szeretném részletezni, de egyértelmű, hogy a válság nem előrejelezhető, éppen ezért egy válságtartalékra szükség van. Ami pedig a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat illeti, ezzel kapcsolatban elfogadták Paulo de Castro véleményét. Egyértelmű, hogy ez egy kulcsfontosságú téma, ha figyelembe akarjuk venni, hogy szeretnénk a jövedelmet javítani az ellátási láncban résztvevők számára. A parlament az állásfoglalásában azt is jelezte, hogy a rövidellátási láncokat támogatja, a vidékfejlesztést, tehát egy minőségi mezőgazdaságot, az eredet megjelöléseket, az, az ökológiai mezőgazdaságot, tehát mindenképpen diversifikálni kell a kockázatokat, ez nagyon fontos, és ugye a rövid útvonalak, a rövid ellátási láncok szintén fontosak e szempontból. ami az elővigyázatossági megtakarításokat illeti, ez ugye nemzeti hatáskörbe tartozik, de ez is fontos, és a közlemény, a bizottság közleménye erre is kitér. Ezek a megtakarítások nagyon fontosak, és bizonyos országokban az adószabályok kedveznek és éppen ezért arra ösztönzik az embereket, hogy inkább beruházzanak, mint hogy megtakarítsanak. A javaslat a vetésforgót is az ökokondicionalitáshoz emeli. Szerintem ez is fontos a mezőgazdasági diversifikáció szempontjából, és ez is egy pozitív elem, amit mindenképpen támogatnunk kell. Egy másik téma, amely itt eh, nem szerepel, de szerintem fontos, az az, hogy eh, ha figyelembe vesszük, hogy a közösségi szabályozás eh, milyen előnyökkel jár a közepes és a kis és közepes méretű gazdaságokra, itt vannak ugye a kereskedelmi termelői szervezetek, amelyek elég nagy volumenűek ahhoz, hogy az ellátási láncban gondoskodjanak az egyensúlyról. Nem szabad büntetni azokat a gazdaságokat, azokat a gazdákat, akik sikeresek a szerveződésben. Egy további pozitív elem az, hogy lehetőség nyílik arra, hogy az első pillérből finanszírozzuk az operatív programokat. Itt 3%-ból indulunk ki. Én úgy gondolom, hogy észszerűbb lenne, hogyha a termeléstől leválasztott jövedelem támogatást ezzel összekapcsolnánk. Hazámban például van a borhoz kötött támogatás, ez sokkal hasznosabb lenne, hogyha ezt a támogatást egy termelői szervezetnek lehetne adni, és elősegíteni az a szerveződést. Tehát véleményem szerint ez, ez egy olyan pont, amelynél mindenképpen növelni kellene a 3%-ot, és elősegíteni a termeléstől leválasztott támogatásokkal való fúziót. Ami az auditokat illeti, és ez is egyértelmű, a bizottságtól egy nyilatkozatra van a szüksége tekintetben, az auditokat nem lehet retroaktív hatállyal alkalmazni, úgy, ahogyan nem lehet ezeket négy-öt évvel visszamenőleg végrehajtani, mert ez a végrehajtást veszélyezteti. Ha pedig most áttérünk azokra a témákra, amelyek a rendelethez kapcsolat, kapcsolódnak, van eh, néhány számomra fontos el alapelv. A költségvetési szempontból nehéz időszakokban nagyra törőnek kell lenni, főleg az olyan esetekben, amelyeknek nincs költségvetési vonzatuk, de a fogyasztókra és a gazdálkodókra nézve is pozitív hatásúak lehetnek. Például az alaprendeletben a lehető legtöbb lehetőséget eh, kell megnyitni, ugye a bíróság eh, ezt már kezdeményezte az NDV-ák ügyében, hogy a gazdaságok élhessenek ezekkel a lehetőségekkel. Két esetén azonban a lehető legtöbb eszközt rendelkezésre kell bocsátani a közös agrárpolitika keretében, és és aztán majd foganatosítják a szükséges intézkedéseket, de ezeket lehetővé kell tenni. És ezeket a lehetőségeket egyértelműen meg kell jeleníteni a rendelet szövegében, és erre vonatkoznak az én javaslataim. Mindenek előtt, ami a piaci adatokat illeti, a bizottság komoly haladást ért el a piac átláthatósága tekintetében. Itt van ugye már négy megfigyelő központ, el kell várnunk, meg kell követelnünk a bizottságtól azt is, hogy egy európai megfigyelő központ jöjjön létre a piacok megfigyelése céljából, ezáltal több és koherensebb információ állhat rendelkezésre a különböző rendelkezésre álló ágazatokról. Ebben a tekintetben a parlament kérésére készült egy tanulmány a szövetkezetekről. Azt hiszem, hogy több információra van szükség a különböző statisztikai adatokról. Ezek az ágazatok egészét le kellene, hogy fedjék, és frissíteni kellene a szövetkezetekre vonatkozó adatokat. Ugyanígy ki kellene fejleszteni egy statisztikai vonalat az ökotermékekről is, és rendszeresen egy, egy jelentést kellene készíteni a haladásról, az előrelépésről, hogy ezáltal növeljük a piacok átláthatóságát. Ami a közintervenciót illeti, egy korai riasztási rendszerre van szükség, amely a bizottság rendszeres jelentései alapján megvilágíthatja, hogy milyen problémák jelentkeznek a piacon. A jelenlegi rendszer, a jelenlegi rendelet értelmében a bizottság beavatkozhat, hogyha szükséges, amennyiben szükséges, amikor szükséges. Ezt igazából nem lehet kezelni, így nem lehet kockázatokat kezelni egy ilyen bizonytalan helyzetben. Hogyha kezeléssel kapcsolatban ugye készült a parlamentben korábban egy jelentés, és azt mondtuk akkor is, hogy egyértelmű kritériumokra van szükség, kellő időben tudni kell, hogy mikor, mennyit és hogyan fog cselekedni a hatóság, a bizottság. Hogyha azt kérjük a bizottságtól, hogy például a cukor piacába, piacán avatkozzon be, akkor ott egy teljes homály fedhető fel. Tehát tudnunk kell, hogy mikor kerül sor a piacon a, az intervencióra, hogy a gazdálkodók megfelelően kezelhessék a kockázatokat, és ebben az értelemben az árak, a referencia árak, ugye ma ezeket így hívjuk, ezeket a referencia árakat felül kell vizsgálni. Van, aki úgy gondolja, hogy ezeket emelni kell, lehet, de egy közelmúltbeli a tejről készült tanulmányból az derült ki, hogy a tejpor árát csökkenteni kellene, és emelni kellene a vaj árát. Tehát mindenképpen a referencia árakat felül kell vizsgálni, ki kell igazítani, hiszen 15-20 évvel ezelőtti állapotokat tükröznek, és ezt a közintervenciós, ezt a más intervenciós rendszert meg kell őriznünk, ugyanakkor hozzá kell igazítanunk a piac helyzetéhez, a piac mindenkori helyzetéhez. Például amikor a gyümölcs, illetve a zöldség esetében beavatkozott a bizottság, akkor ennek fényében járt el. Ami a termelői szervezeteket illeti, ezt Datan javasolta a jelentésében, és a bíróság is hangsúlyozta, hogy egyértelműen különbséget kell tenni a kereskedelmi termelőszervezetek között, ezek ugye vállalatok, ahogyan az NDVA esetében is kiderült, őket meg kell különböztetni a többi úgymond tárgyaló csoportoktól, szervezetektől, és egyébként volt is a bizottságnak egy szeminárium, ahol a tej és a szarvasmarha piacára vonatkoztatva kitűnő példákat hoztak fel. Ugyanakkor itt egyértelműen nem a kereskedelmi termelő szervezetekről van szó. A kereskedelmi termelő szervezetek, valamint a termelő szövetségek teljes mértékben készek kell, késznek, készek kell legyenek ahhoz, hogy a kínálatot a kereslethez igazítsák a zöldség és a gyümölcs esetén vissza tudják vonni a termékeket, amikor erre szükség van, és itt a 152-es cikk értelmében járnak el, és ennek fényében egy vállalat meghatározhatja saját maga az árakat. Egyértelmű, hogy egy kereskedelmi termelő szervezet, illetve a szövetségek egy saját árképzési politikával rendelkezhetnek, és ha úgy döntenek, hogy nem egy adott áron értékesítenek, akkor biztosítani kell számukra kell az, azt a szabadságot, hogy ezt megtehessék. El kell ismernünk azt, hogy a bizottság javaslatának fényében ismerjük el a termelőszervezeteket, egy hosszú elismerési folyamatot el kell kerülni, és ezeket a szervezeteket el kell, el kell ismernünk. És itt a kereskedelmi szervezetekre gondolok, a többi, a többi szervezet azok inkább a tárgyalásokban vesznek részt. A rendelet kitér ezekre, de mint olyan, ezek a szervezetek nincsenek elismerve. Spanyolországban mindenek előtt regionális jellegűek, de amikor különböző régiókban vannak tagjaik, akkor a központi hatalomtól függ a felülvizsgálatuk. Itt az a lényeg, hogy különböző európai gazdálkodók azon dolgoznak, hogy a vállalkozások Európáját építsék fel. Ezek a transnacionális termelői szervezetek gyakorlatilag egy rémálmot jelentenek a nemzeti hatóságoknak, minden esetre ezek a termelőszervezetek, illetve a transnacionális termelői szervezetek közvetlenül az Európai Bizottságtól kell, hogy függjenek, úgy, ahogyan Spanyolországban is a különböző régiókban jelenlévő szervezetek az államtól függnek. Lehetnek különböző térségekben, különböző országokban szervezetek, de lehetővé kell tenni a transnacionális jellegű tevékenységet. A termelői szövetségek a termelő szöve, szervezetek kezdeményezésére jönnek létre. Én fontosnak tartom azt is, hogy a termelői szövetségek kezdeményezésére is létrejöhessenek ezek fölött álló szövetségek. És éppen ezért gondoskodni kell arról, hogy a szakmaközi szövetségek is létezhessenek, tehát meg kell teremteni ehhez a szükséges keretet hogy delegálni lehessen a különböző funkciókat, és ők elláthassák a rájuk delegált hatásköröket. Ezek nagyon konkrét kérdések, nagyon konkrét javaslatok, de azt hiszem, hogy ezek alapján nagyra törő javaslatokat dolgozhatunk ki, főleg olyan kontextusban, amelyeknek nincs költségvetési vonatkozásuk. Pablo de Castro elmegy ugyan, de írt egy könyvet, és a könyve az itt marad. És ebben a könyvben ő azt fejtette ki, hogy a magánintervenció, illetve a jellegű válságkezelés egy olyan eszköz, amely megnyugtatja a piacokat a magán jellegű intervenciónak csak preventív célból van értelme. Tehát ezt nem előzetesen kell engedélyezni, hanem ezt támogatnia kell az Európai Bizottságnak. Amikor elkezd égni a ház, akkor hozzájárulhatnak ezek a, a tűzoltáshoz, nem akkor, amikor már az egész erdő lángban áll. Én úgy gondolom, hogy a preventív cselekvések mindenképpen támogatásra szorulnak a szakmaközi szervezeteknek szintén szerepet kell kapniuk a kockázatkezelésben. Bizonyos sajtok eredet megjelölése esetében biztosított ez jelenleg, de ki kell terjeszteni, hogy amikor minőségi termékeket szeretnénk, akkor a szakmaközi szervezetek is cselekedhessenek. A transnacionális szervezetekhez különböző szakmaközi csoportok és szervezetek kell, hogy tudjanak csatlakozni az Európai Unión kívüli országokból is. És azt hiszem, hogy ezzel le is zárnám, de volna még egy utolsó javaslatom. Annak érdekében, hogy mindez működőképes legyen, ki kell bővítenünk a rendelet hatáját, és ki kell terjesztenünk ezt a különböző termelőkre, a különböző ágazatokra és szervezetekre is. Hát túléptem a keretet két perccel, elnök úr, úgyhogy elnézést kérek. Köszönöm szépen. Most pedig a képviselők kapnak szót. Tehát... Sandra. E, jeśli prosiłbym o zgłoszenia teraz, pan Flanagan. Ha valaki még hozzá akar szólni, azt kérem, hogy most jelentkezzen. Úgy látom, hogy Kalinowski úr, Flanagan úr, így jobban be tudjuk osztani az időt. Ropé úr. Państwa tak dwie do trzech minut każdy z Państwa. Bardzo proszę. Tehát két-három percet kapnak egyenként. Kainowski képviselőtesség. Tisztelt Erlök úr, jelenlévő szakértőknek két témát szeretnék fölvetni, és kérném az önök véleményét, hogy reagáljanak rá. Az új teljesítési modell legfőbb veszélye számomra a közvetlen kifizetések feltétel rendszerének és alkalmazásának előzetes bizottsági jóváhagyásához való kötése. Ez szerintem alapszerződés ellenes, továbbá politikailag is elfogadhatatlan. Az Európai Bizottság nem dönthet arról, hogy mely gazda kaphat közvetlen támogatást, és mely gazda nem. És ehhez milyen feltételeket teljesítsen, hiszen ez az agrárpolitikánk lényegi eleme, így a parlament és a tanács hatáskörébe tartozik. Két kérdést teszek fel a szakértőknek. Egyrészt jogilag hogyan látják az ügyet, tehát hangsúlyozom csak jogi értelemben. Másrészt a gazdák szemszögéből mit gondolnak erről. Második felvetésem az érintett tagállamok külső kiegyenlítésére vonatkozó kérése egy jogos igény természetesen, ezt azonban nem szerencsés a többi uniós gazda rovására kielégíteni. Erre a célra inkább egy külső friss forrás kellene találni. Igazságtalan viszont, ha az EU átlag 90 és 100 százaléka között elhelyezkedő tagállamoktól a spanyoloktól, a magyaroktól, az osztrákoktól, a csehektől, a finnektől és a svédektől is elvennék a külső kiegyenlítés finanszírozására. Ezt egyszerűen nem lehet megtenni. Mi a szakértők javaslata ebben az ügyben? Köszönöm szépen, hogy meghallgatta. Bardzo dziękuję. Pani poseł Aguilera. Köszönöm szépen, Aguilera képviselő következik. Köszönöm, elnök úr. Nagyon érdekes volt eh, mindhárom vendégünk eh, előadása, nagyon hasznos és eh, nagyon praktikus is. Szeretnék kitérni a következőre. Az első előadásban a vendégünk azt mondta, hogy az új teljesítmény modell az új teljesítési modell, amelyet a bizottság javasolt, talán legitimálhatja ezt a politikát. Ezt egy kicsit jobban ki kellene fejtenie, mert én nem látom ezt az érvelést. Elképzelhető, de ezt a legitimitással kapcsolatos gondolatát, ha lehet, akkor kérem fejtse ki egy kicsit részletesebben. Legitimitást adhat, egyszerűsítheti, a bizottságban igen, de a tagállamokban is? Ugyanis elképzelhető, hogy egy adott papír vagy pecsét helyett egy másik papír és egy másik pecsét kerül az előző helyébe, nem tudom. És ami a belső piacokon megjelen, a belső piacon megjelenő kockázatokat illeti az új teljesítési modellel kapcsolatban. Jongerer úrral nem értek egyet a capping kapcsán. Én ezzel egyetértek. Én úgy gondolom, hogy itt vannak etikai megfontolások is. A támogatásokat meg kell vizsgálnunk, és pontosan meg kell néznünk, hogy hova áramlanak ezek a támogatások hazámban, és a térségekben vannak 500 millió eurónál nagyobb összegű támogatást kapó gazdaságok is. Nincsenek sokan, de azt hiszem, hogy jelképes plafonra mindenképpen szükség volna. A második pedig, hogy ami a 60 ezer eurót illeti, ugye 60 ezerről 100 ezer eurót javasolt a bizottság. Szerintem is ezt ki kellene igazítanunk. Úgy gondolom, hogy egy globális plafonra mindenképpen szükség van, és figyelembe kell vennünk azt, hogy vannak olyan országok, mint például hazám, ahol nagyok a gazdaságok, ott mindenképpen szükség volna egy ilyen plafonra. Ami a szociális kérdést illeti, vannak a vidéki térségekbe nyújtott szociális támogatások, és végül Tomás, az összes javaslatod, az összes nagyon érdekesnek tűnt. Látszik, hogy jól ismered a közös piac szervezés, de vannak dolgok, amelyeket azt hiszem el kellene mélyítenünk, és azt hiszem itt lesznek ütközések is. Szerintem jó irányba mutatnak ezek a javaslatok, és látszik, hogy kiismered magad ezekben az ágazatokban, de volna egy konkrét kérdésem. Hogyan oldjuk meg a problémát, amikor azt mondod, hogy az elismerés folyamatát egyszerűsíteni kell, de a tagállamok, vagy a bizottság, vagy akinek a hatáskörébe ez tartozik, hogyan tudja megoldani azt, hogy például egy kereskedelmi jellegű vállalat partnerei partnerei által egy termelői szervezetben szerveződik, de az elnök a, az elnök, a termelői szervezet elnöke. Azt hiszem, hogy vannak olyan termelői szervezetek, amelyeknél ez a probléma, ez a probléma felmerül. Köszönöm. Hojbus. Köszönöm. Hajt asszony. Köszönöm a valóban izgalmas prezentációkat nagyon is megerősödött, amit mindig is féltem, hogy nagyon sok jó szándékú megközelítés van itt a dokumentumban gyengén megfogalmazva, nem oly precízek ezek, és megmutatkozott, hogy a kapacitás hiány a tagállamokban is fennáll, kizárólag ezen okból különböző a végrehajtás, ezzel kell számolnunk végeredményben. Ezek tehát a félelmeim, és attól is féltem, hogy Összességében a közös agrárpolitika gyengülése következhetne be. Ami fokozatosan megerősödött számomra, hogy kvantitatív kritériumok vannak, ennyi és ennyi százalékot kell a környezetvédelemre vagy szociális kérdésekre fordítani, de ez elég homályos megfogalmazás, és attól is félek, hogy ezek a különböző célok, tehát a környezeti, gazdasági vagy akár a szociális célok akár ellentmondásokhoz is vezethetnek, mert mindenki a saját preferenciája szerint különböző végrehajtást valósíthat meg ezek tekintetében. Nagyon sok közös véleményt hallottam ki. Ezek az ökoszkímek érdekelnének, amelyek mindkét pillérben végrehajthatóak, ugyanakkor az első pillérben kellene ezeket felkínálni, Nos, önök szerint ez is a bürokrácia útvesztőjében tűnik majd el, hogyha az első pillérben ökoszkineket vezetnek be, ezek miféle programok, amelyeket a második pillérben is el lehetne képzelni, és hasonló mechanizmusokra is van szükség. Hogyan lehet ezt igénybe venni, végrehajtani, ellenőrizni, és mindkét pillérben különböző ajánlatok lesznek majd, és az a túl búrjánzó bürokrácia előtt nyithatja meg a kaput, ezt valahogyan kezelni kellene. Sok ajánlatra van szükség a klíma, a környezetvédelem és a szociális területen is, ugyanakkor nem segít nekünk semmit, ha ez az egyenlőtlenség és bizonytalanság eh, ahhoz vezet, hogy a tagállamok nem hajtanak végre egységes agrárpolitikát hiszen a gazdáknak ugyanazon az egységes piacon kell értékesíteniük termékeiket, ugyanakkor különbözőek a feltételek, ez nagy aggodalmat kelt. Krízis menedzsment a piacon, ez már felvetődött ez a téma, de szerintem nem elég hangsúlyos ez itt a javaslatokban. Itt a biztosítási megoldások, nem tudom, hogy mihez vezethetnek, hogyha a piac kudarcot val, itt a politikának kellene a piacokkal törődnie. A közvetlen kifizetések az egy dolog, de csak üzem gazdasági alapon működvén szerintem alapvetően a termékek eladásából kellene fenntartania magát az üzemnek. És egy utolsó megjegyzés a Kepin kapcsán, egyetértek önökkel, ez egyfajta fogatlan tigrisé válik, hogyha bérköltségek, akár fiktív bérköltségek is elszámolhatók 100%-ban, esetleg 50%-ban kellene ezt maximálni a bérköltségek elszámoltathatóságát, hiszen itt még ez a szubvenció generálásra is szolgálhat, tehát Szerintem itt az lenne a cél, hogy gazdasági érdeke is legyen mindennek az üzem szemre, tehát jövedelmet generáljon. Tehát ezt szerintem egy egész más irányba kellene átgondolni. Santos képviselő mondja az elnök. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani a vendégeinknek az érdekes prezentációkért. Szeretnék egy dologra kitérni a gazdálkodókra nehezedő bürokrácia csökkentésére. Nagyon bonyolult a közös agrárpolitika szabályrendszere, és az egyszerűsítés mindig is ennek a bizottságnak, illetve a képviselőknek a célja volt Kiáltunk mindig is amellett, hogy a gazdálkodóknak arra kell összpontosítaniuk, amihez legjobban értenek, ami a munkájuk, és ezáltal biztosítani tudják a jó minőségű és biztonságos élelmiszerek előállítását. Ennek érdekében kell dolgoznunk azért, hogy a bürokrácia ne legyen az a nehéz teher, amelyet cipelniük kell egyfajta büntetésként a gazdáknak, és ehhez európai támogatásokat kell nyújtanunk nem elég elmondani azt, hogy most lesz egyszerűsítés, nem elég ezt kijelentenünk, mert hogyha a tagállamokra hárul az ellenőrzés, illetve a végrehajtás kivitelezése. Nagyobb rugalmasságot kell biztosítani, ez mindig örvendetes. A tagállamok kötelezettsége lesz megtenni a kellő erőfeszítéseket ennek érdekében, ugyanakkor nem várhatjuk el azt, hiszen itt egy közös agrárpolitikáról van szó, ellenőrzésekre szükség van, és itt mindig az Európai Unió ellenőrzésére is szükség lesz. Végeredményben azonban ez kihatással lesz a gazdálkodókra. Éppen ezért aggodalommal néztem, amikor ebből az elemzésből kiindulva azt láttam, hogy az új modell alkalmazása a bonyolultságot csak fokozni fogja, és a tagállamokra nehezedő bürokratikus terheket is. Szeretném tudni az önök véleményét ezzel kapcsolatban, egészen konkrétan azt, hogy az önök véleménye szerint ez az új modell hogyan fog hatni az administratív terhekre, és hogyan fog kihatni konkrétan a gazdálkodókra. Köszönöm. Madame Sanola. Szendra képviselő. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretném megköszönni a három előadónak a prezentációját, és volna egy kérdésem, amit mindhármukhoz intézek. Nagyon régóta beszélünk, én egészen pontosan amióta itt vagyok ebben a szakbizottságban, és korábban is sokat beszélünk a, a válságról, azokról a válságokról, amelyek keresztül mennek a mezőgazdaságban dolgozók, egy további probléma az, hogy a fiatalok nem akarnak elhelyezkedni a mezőgazdaságban, illetve a gazdálkodók átlagos életkora is egyre növekszik, és többen felhagynak a mezőgazdasági tevékenységekkel. Egy komoly probléma az az, hogy a mezőgazdasági jövedelmek, a munkáért kapott jövedelem, hogy egyértelműen nevén nevezzük. Az önök véleménye szerint nem volna szükség határozottabb közpolitikákra annak érdekében, hogy a jövedelem támogatás álljon a közös, az új közös agrárpolitika középpontjában, és hangsúlyozom, állami közpolitikák által kellene beavatkozni a piacok működésébe. Egészen konkrétan az első előadóhoz a következő kérdést tenném fel. Ön azt említette, hogy a hatályos mezőgazdasági szabályokhoz nem kötődő mezőgazdasági kritériumokról, környezetvédelmi kritériumokról van szó. Szeretném tudni, hogy ezek konkrétan mit jelentenek itt hozzá hozzájárulunk-e az éghajlatváltozás megfékezéséhez, milyen indikátorokról beszélünk. A második előadó konzultációról beszélt. Én egyetértek azzal, hogy szükség van egy közös döntéshozatalra. Azt szeretném tudni, hogy véleménye szerint milyen szerepet kell, hogy kapjanak a paraszt szervezetek, nem a termelői szervezetek a döntéshozatalban milyen szerepet kellene biztosítani ezen gazdálkodóknak, mert szerintem kulcsfontosságú szerepet kellene biztosítanunk nekik. A második előadó említette, említette, beszélt arról, hogy a jövedelmek milyen jelentős mértékben függnek a mezőgazdasági támogatásoktól. Ennek meg kellene változnia. Én úgy gondolom, hogy valóban nagyobb szerepet kellene, ad, kellene juttatnunk a jövedelmem támogatásának. De azt is említette, hogy a gazdaságok mérete alapján kellene dönteni, vannak nagyon kis méretű gazdaságok. Szeretném, ha kifejtené, hogy véleménye szerint melyik az ideális méret. Ugyanis én 30 éve azt hallgatom, hogy a gazdaságok méretét növelni kell. A kérdés azonban az, hogy a kicsinek sosincs határa, ugyanis hogyha megszűnnek a legkisebb gazdaságok, akkor az utánuk jövő gazdaságok lesznek a legkisebbek. Tehát az önvéleménye szerint melyik az ideális méret, és hogyan kellene befolyásolni az árakat, hatni az árakra, hogy ezt a problémát is orvosoljuk. Azt Karate úrtól pedig azt szeretném tudni, hogy ki tudná fejteni azt, hogy hogyan kellene véleménye szerint a termelői szervezetek szerepét kibővíteni, hogyha jól feljegyeztem az által elmondottakat. Köszönöm. Pytanie, czy jest optymalna wielkość gospodarstwa? To wszystko zależy od warunków. Nagyon jó kérdés volt ez, amely egy adott üzem méreteire vonatkozik, Kalinowski úr. Köszönöm, elnök úr. Elnézést, nem tudtam időben érkezni, mert így nem tudtam az első előadásokat meghallgatni. Amit most mondok, azt úgy is kell érteni, mint az Európai Bizottsághoz címzetteket. Itt vannak tehát a kifizetések, a mezőgazdasági, a kisméretű mezőgazdasági üzemek támogatására, és ez egy jó dolog. Ugyanakkor viszont meg kell néznünk a 4-es és a 16-os cikket is. A tagállamok a stratégiai tervükben ki kell, hogy dolgozzák az aktív gazdálkodó meghatározását. Szerintem E definíciónak olyannak kell lennie, hogy ellenőrizhető legyen a mindennapi életben. Lehetséges ugyanis, hogy egyre több e, ember kap majd e, támogatást, olyanok is, akik nem is gazdálkodók. Így például Lengyelországban 1,3 millió kérelmező van, akik folyamodnak ezért a támogatásért szerintem, de ez nem csupán az én véleményem, talán 500 ezer lehet az ebből az 1,3 millióból, akik valóban gazdálkodók. 800 ezer olyan személy van közöttük, akiknek van néhány hektárnyi földjük, amit a szüleik hagytak rájuk, és ezt művelésre bérbe adják valódi gazdálkodóknak. Itt van egy példa, tehát 800 hektárból 40 hektár az övé, és ez, erre a 40 hektárra kér támogatást. A többi 40 hektár esetében nincs semmiféle más ellenőrzés, és a valódi gazdálkodó nem tehet semmit, nem kaphat például támogatást a vetőmagokra például. Aztán Lengyelországban vannak támogatások, különféle munkaeszközökre, vagy akár az üzemanyagra. Ha például nem esik, akkor a gazdálkodók támogatásokat kérnek, mert veszteségeket szenvednek el. Nem kérhetnek támogatást az egész üzemre. Így tehát azok a személyek, akik nem gazdálkodók, ők kértek támogatásokat, és szerintem ez egy abszurd helyzet, amit valamilyen módon ellenőrizni kell, hiszen különben nem lesznek valódi kap eszközök. Elnök, nem, nem értettem, amit ön az imént mondott. Kicsit zavaros volt, amit mondott, Ropi úr. Köszönöm. Én is szeretném megköszönni a workshop szervezőinek munkáját. Van még időnk beszélni javaslatokról, döntéseket hozni, annak érdekében, hogy a jövőbeni kap a gazdáknak jobban kedvezzen. Azt hiszem, hogy ez a közös célunk Európában. Ugyanakkor az elszomorít, hogy a javaslat mindössze 75%-os konvergencia szintről beszél az EU 75%-os konvergencia szintjéről. Ugye a konvergenciát el akartuk érni, már korábban 2013-ról is szó volt, és még mindig nem tartunk ott. Ezzel több osztályba soroljuk a gazdálkodókat Európában első osztályú, másodosztályú gazdává minősítjük, e, ezzel foglalkozni kell. Függetlenül attól, hogy hogyan tervezzük ezeket a kifizetéseket, ha nem hozunk létre egy mechanizmust, amelynek révén felléphetünk a lelkiismeretlen szereplők ellen, akkor nem tudunk eredményt elérni. Nézzük meg, hogy milyen hatása volt az orosz válságnak amikor kijött a javaslat a gazdálkodó kereskedők megsegítéséről, a szupermarketek is megemelték az árakat. Szerintem nekünk egy fejt, egyfajta jövedelem támogatásra van szükség annak érdekében, hogy a gazdák kompenzálni tudják a vesztességet. Többször elhangzott, hogy öregszik a vidék, és menekülnek a gazdák, Én ehhez képest azt látom, hogy a 45-50 éves korosztály nagyon szívesen gazdálkodna akkor, hogyha látná, hogy megtérül a munka. Szeretnénk mindannyian, hogyha minőségi élelmiszerek állnának rendelkezésünkre. Emlékeztetek arra, hogy másfél évvel ezelőtt például vajhiány volt Európában. Reikiami kokybiški produktai europiečiams jau šnekam. Én azt szeretném, hogy 2027-re minden európai hozzájuthasson minőségi élelmiszerhez. Az ECO tervről szeretnék még néhány dolgot mondani. Ez egy új javaslat, új terv. Nem tudjuk, hogy a gyakorlatban hogyan fog ez kinézni. Egy problémát már is látok vele, egyes országokban, mivel ugyanazok a százalékok lesznek érvényben, egyes országokban a gazdák 50 euróra jogosultak, más országokban 150 euróra, miközben elvileg ugyanaz az ökoszkim eh, lesz érvényes egész Európában. Egy belga vagy egy lengyel gazdára teljesen más feltételek lesznek érvényesek, ezek az új mechanizmusok azonos támogatást kell, hogy eredményezzenek, mert hiszen gyakorlatilag egy szegény országban élő gazdának gyakran többet kell teljesítenie. Köszönöm. Most az Európai bizottság képviselője is szót fog kapni, de Flanagan urat elfelejtettem egy pillanatra, ő kap először szót, és utána az Európai Bizottság képviselője. E, rendben van, semmi gond, elnök úr. Nagyon érdekes e, előadásokat e, hallottunk, és igazándiból a második megszólalóhoz lenne kérdésem. Ön beszélt arról, hogy jövedelemtámogatásban támogatásban kell részesíteni a szükölködő gazdaságokat. Én egyetértek Ellen Mötyúszal, aki azt mondta, hogy az ide irányuló javaslatok teljesen értelmetlenek, illetve jelentéktelenek. Én azzal a reménnyel jöttem ide, hogy egy teljes redistribúció lesz, sajnálatos módon nem látom az elosztásnak a változását. A, az egyenlőtlenségek azok nem csökkennek, mert ha figyelembe vesszük, vagy akár ne is vegyük figyelembe a munkaerő költségét, és aztán ott vannak a százezres meg a hatvanezres plafonok, de hogyha figyelembe vesszük a, a munkaerőköltségeket, akkor valójában semmi elosztandó pénz nincs. E, nincs-e itt valami fajta hamis harc, hamis csata, aminek az az értelme, hogy azok, akik nem örülnek a jelenlegi helyzetnek, e, mint például én, ezt a csatát megnyerhetik, de valójában semmit nem nyernek, mert e, ott lesz a 100 ezres, illetve 60 ezres plafon, ami, és erről a szakértők is beszélnek, gyakorlatilag nem hagy semmit az újraelosztásnak. Tehát nincs -e itt valami fajta csalásról, hamis csatáról szó. E, még hogyha meg is nyerjük ezt, akkor sem lesz valójában semmi, amit újraelosztani lehet. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most akkor tényleg megadom a szót Megele úrnak. thank you, uh, Chairman. Köszönöm, elnök úr és köszönöm a lehetőséget, hogy mi is reagálhatunk az itt elhangzott szakértői megjegyzésekre, de akár képviselői véleményekre is. Alapvetően három inspiráló előadás hallottunk. And its problems. It is amely rávilágított a kapnak a problémáira, illetve azokra a problémákra, amelyekkel most kell eh, foglalkoznunk, eh, kiindulva a bizottság reformjavaslataiból. minél úrral teljesen egyetértek eh, abban, hogy ő rámutatott azokra a feszültségekre, amelyeket a közös agrárpolitika kezelni akar. Nyilván jövedelem releváns kell, hogy legyen a politika, ebben az értelemben célzott, de mégis egyenlő esélyeket kell, hogy hozzon. Tehát egyszerű és méltányos. Megint csak nagyon nehéz ezt a kettőt összeegyeztetni. Nagyon nehéz az egyensúlyi helyzetet megtalálni a javaslat a bizottság részéről mégis ezt célozza meg, azzal egyetértek, hogy lehet érvelni más egyensúlyi helyzet mellett is. És lehet, hogy a reform vitája során érdemes lenne ezekre a feszültségekre koncentrálni, a különböző végletekre vagy szélsőségekre, amelyek között meg kell találnunk az egyensúlyt. Ne mindig egy fekete vagy fehér modellben gondolkozzunk, és azt mondjuk, hogy a fekete jobb vagy a fehér jobb modell. Mert hogyha a javaslatokat megvizsgáljuk, akkor ott van, mozg- van rugalmasság. Tehát lehet jobbra-balra elmozdulni, és lehet, hogy ennek a gondolatnak a mentén kellene ezt a vitát lefolytatni. Néhány megjegyzést tennék az elhangzott előadásokhoz. Ön említette, hogy az új politika tovább viszi a réginek a problémáit, a gyengeségeit. Nem gondolom, hogy ez így van, mert a jelenlegi rendszertől alapvetően eltér a mostani javaslat, hiszen jelenleg egy olyan rendszer van, aminek a szabályait EU szinten döntik el, Nyilván különböző rugalmassággal, opciókkal, stb. De ezeket aztán a tagállamok hajtják végre, anélkül, hogy a parlamentnek, tanácsnak, bizottságnak ott beleszólása lenne. Mi azt szeretnénk, hogyha kevesebb szabály lenne EU szinten, viszont az egész végrehajtásban egy racionális párbeszédet diszkrecionális lehetőségeket akarunk megvalósítani, SWOT analysis, szükségelemzés, és ebből jönne egy célzott eredmény, ami nem vezet végtelen rugalmassághoz, vagy teljes egyenlőtlenséghez. Tehát egy, egy paradigmaváltás van itt. Nem gondolom, hogy extrapolálni lehet a jelenlegi helyzetből a javaslatra nézve, illetve a jövőre nézve. Fontos észrevételnek láttam azt, amit mondott a civil társadalom részvételéről. Valójában ez visszaköszön a javaslatokban is. Mi úgy gondoljuk, hogy jó dolog az, hogy nem bürokratikus szinten dőlnek el ezek a programok, hanem a civil társadalom, a hatóságok, a gazdatársulatok a különböző civil szervezetek beleszólhatnak ebbe a folyamatba. Ön említette azt is, hogy jelentősebb technikai támogatásra lenne szükség. 4 százalék a második pillér költségvetéséből erre van félretéve. Ez egyébként jelentős összeg. A kollégák korábban már elmagyarázták, amikor itt jártak, hogy ezt lehet használni arra a folyamatra is, amelyből a stratégiai terv létrejön. Tehát van rá pénz, én nem gondolom, hogy ennél is több kéne, mert különben azt kéne megmagyaráznunk a gazdáknak, hogy miért kevesebb a közvetlen kifizetés, csak azért, mert a tervezésbe és egyéb bürokratikus folyamatokba több pénzt viszünk. Tehát itt egy politikai egyensúlyt kell eltalálni. Jongeméjasz úr előadására reagálva felfigyeltem arra, hogy milyen sokat beszélt az egyenlőségről, ugyanakkor nem teljesen értem, hogy mit ért egyenlő rendszer alatt. Mit jelentene itt az egyenlőség? Flanagan úr erre rámutatott szerintem, és azt mondta, valójában a végén nem lenne változás az eszközökben. Szerintem ez egy kicsit pessimista meglátás, hiszen jelenleg most nincs capping rendszer, opcionális rendszer van, korlátozott, és aztán vannak a redistributív fizetések, ami mindig, amik továbbra is opcionálisak jelenleg, a jövőben egyébként kötelező lenne ez is, meg a plafonozás, a capping is. Nem arról van szó, hogy 50-75%-át érinti a gazdáknak, hanem azokat érinteni, akik túl sok közvetlen kifejezést kapnak a jogalkotó szerint. Alapvetően a jogalkotónak kell itt megtalálni a megállapodást. Mi különböző variánsokat javasoltunk már négyszer, ötször, és valójában a tárgyaláson ezek a javaslatok mind elhaltak. Én értem, hogy a cappingnek vannak ellenségei, de hallok olyat is, hogy a capping az szükséges. Ez egy politikai párbeszéd, ezt nyilván valamikor le kell majd folytatni ezt a politikai vitát. Egyébként a capping lehet hatásos és könnyen adminisztrálható, mert a javaslatban is, hogy Jongvil úr is mondta, E, standard e, számítási módokra, jövedelem számítási módokra támaszkodik. Nem azt kéri a tagállamoktól, hogy minden egyes jövedelmet számoljon ki, hanem egyfajta standard modellt alakítson ki a tagállam, adott esetben ilyen már rendelkezésre is állhat, amely az adott gazdálkodási tevékenység bizonyos konkrétumait is figyelembe veszi a számításkor. Aztán a uh, a termeléshez kötött támogatásokról is. Azt gondolom, hogy uh, itt a nagyon generikusnak minősíthetőek ezek bizonyos esetben. Nyilván a minél alacsonyabb az erre rendelkezésre álló költségvetés annál kevésbé generikus, eh, ráadásul vannak adminisztrációs eh, korlátok is, már is bonyolultabb lesz a helyzet. Aztán a fiatal gazdák, megint csak meg lehetne célozni őket, hiszen azt látjuk egyébként, hogy eltérőek nagyon az átlag életkorok a gazdák között, tagállamról tagállamra nagyok a különbségek. Vannak olyan helyzetek, amiket tényleg drámainak írhatunk le, mert nagyon sok igen idős ember gazdálkodik, más tagállamokban nagyon kiegyensúlyozott a korfa. Tehát itt a tagállamoknak rend, megint csak lehetőséget kell kapniuk arra, hogy eltérjenek egymástól, abban, hogy hogyan kezelik a fiatal gazdálkodókat, mert egy már elfogadható helyzetben rengeteg pénzt költeni erre, amikor nincs rá igazán szükség, az nem túl értelmes dolog. Van egy stratégiai megközelítés egyébként a javaslatokban. A bizottság azt szeretné látni, hogy a tagállamoknak legyen tennivalója, és éljenek ezekkel az eszközökkel, mégpedig észszerű módon a saját elemzésükre támaszkodva, és aztán egy általános stratégiai kereten belül érvényesüljön ez. Tudjuk, hogy egyes tagállamokban és régiókban már az, á, a, az állami támogatásoknál is vannak kockázatkezelési eszközök, amelyek nemzeti pénzekből működnek. Érdemes lenne ezt egy stratégiai keretbe beilleszteni a stratégiai tervben. Volt kollégám Thomas egy sor dolgot említett a saláta rendelettel kapcsolatban, e, ami nagyon igazak voltak. Csak néhány dologra korlátozom magam. Az audit ne legyen retroaktív. Hát valójában az audit az a természeténél fogva retroaktív, mert a múltbeli eseményeket nézi, és előre meghatározott elvek alapján kerül értékelésre a dolog. És aztán, hogy az audit alapján sor kerül-e korrekcióra, vagy pénzvisszaszedésre, hát az is retroaktív, mert az is azon alapszik, hogy mi történt a múltban. Aztán az árátlathatóság vonatkozásában megismétlem azt, amit a múltkor is mondtam, hogy további javulást szeretnénk látni az ár átláthatóságban, javítani azokat a mechanizmusokat, amelyek már most vannak, versenyjog, UTP. Azt szeretnénk, hogyha a gazdák is látnák az árhelyzetet a piacon, mert akkor nyilvánvaló, hogy a hozzáadott érték hol jelenik meg, illetve hol, hol szívódik fel, ha úgy tetszik ehhez szükség lehet eh, hatástanulmányra, illetve delegált, delegált és végrehajtási aktusokra. Ami a válságokat illeti, eh, három kritériumra van szükség, amelyek során vagy nyomán a bizottság fellépne. Jelenleg van egy általános eh, kitétel, a CMO rendeletben a 219, 221, illetve 220-as cikkek, amelyeket akkor lehet aktiválni, hogyha azokra szükség van. Mi ezt tartjuk helyesnek. A nyilvánvaló kritériumok megszabása az nyilván a válságintézkedések beindításának egy előmozdítója lehet. Nyilván itt meg kell vizsgálni, hogy az élelmiszerláncon belül milyenek a tárgyalási pozíciók, és az alapján kell eldőlnie, hogy teszünk-e lépést. Egyébként nem csak a jó szándékunkon múlik a dolog, hanem azon is, hogy van-e költségvetési háttere. Nagyon nehéz megtalálni a költségvetési forrásokat, mégpedig annyit, hogy aztán a fellépésnek legyen értelme. És ez attól tartok, hogy a jövőben sem nagyon fog változni. Lehet, hogy kettőnk között kellene megbeszélni azt, hogy egy termelői szervezet az eh, külön entitása versenyjogi szempontból, mert szerintem itt nem nagyon tudunk egyetérteni, de a 152-es cikkel teljesen egyetértek, ugye az, a saláta rendeletre utalva, hogy most a, szerve, a termelő szervezetek lényeges lényeges tevékenységét ki lehet venni a versenyok hatája alól, mert hogy ők integrálják a tagok tevékenységét. Ami a válságkezelést illeti, a vállás a válságkezelés az a 60-as cikkben kifejezetten szerepel, és ez lehetővé teszi, hogy ne csak a zöldség, gyümölcs ágazatban lépjünk fel. Aztán voltak bizonyos megjegyzések képviselők részéről is. Kalinowski úr azt mondja, hogy a bizottság dönteni el, hogy a gazdák kapják-e meg a pénzeket, vagy sem, a közvetlen kifizetéseket, vagy sem. Ez, ez nem igaz. A közvetlen kifizetés az jövedelemtámogató rendszer marad, megtervezni és programozni kell a stratégiai tervekben a kifizetéseket, és ezeket a stratégiai terveket hagyja jóvá a bizottság. De nem csak úgy, és nem csak önkényesen, hanem eh, szabályok és kritériumok alapján, amik a javaslatban szerepelnek. Tehát a bizottság nem dönti el légből kapva, hogy melyik gazda kap támogatást, és melyik nem kap közvetlen kifizetést. Továbbra is a gerince marad a közös agrárpolitikának a közvetlen kifizetés. A konvergenciával kapcsolatban is tettek megjegyzést. Úgy látom, hogy ez még egy szürke zóna, és vannak félreértések azzal kapcsolatban, hogy mi ez a konvergencia. E, a külső konvergenciára, a külső kiegyenlítésre vonatkozóan mi azt mondtuk, hogy a bizottság szeretne eredményeket elérni a hektárra vetített eredményekben. Tehát e, azok a hektár alapú kifizetések, amelyek nem érik el a 200 eurót hektáronként, azok fölmennének és közelebb kerülnének azokhoz, amelyek magasabbak. Ez egyébként nem csak az új tagállamok problémája, illetve itt nincs feszültség régi és új tagállam között, hanem vannak olyan régi tagállamok is, amelyek eh, meghaladják az EU átlagot, vagy annak 90%-át, és aztán mégis eh, eredményt hagynak, vagy eh, profitálnának ebből. És aztán ott van a belső kiegyenlítés, ott van a 75%-os küszöb. Ez valójában az új tagállamokra nem is vonatkozik, hiszen az új tagállamok a SZOPS rendszert választják, és azt alkalmazzák. Itt olyan tagállamokról van szó, ahol a hektáronként különböző jogosultságok vannak, egyfajta történelmi rendszer. Ezekben az esetekben a különböző jogosultságoknak az értékét kell közelebb hozniuk egymáshoz, és hol is van ez? Hányas cikk? I uh, Később megmondom, hogy hányas cikk, de ezeknek a tagállamoknak azt kell elérniük, hogy a jogosultság minimális szintje az elérje a 75%-át a nemzeti átlagnak. Ez egy belső kiegyenlítés. Az új tagállamokra nem is érvényes, hiszen más rendszert alkalmaznak. A régi Spanyolország, Franciaország, Írország három tagállamot említettem, ahol ez érvényesülni fog. Mrs. Heubuch, you mentioned that there would... Heubuch asszony említette, De mind a két oszlopban pillér alatt megjelennének a környezetvédelmi rendszerek, különböző variánsok, valójában a kettes pillér körében ezek már most megvannak, továbbra is működni fognak, és a rendelet elvei szerint érvényesülnek. Ami az egyenlőségi tervet illeti, az equal scheme illeti, ott a tagállamok élhetnek rendkívül célzott rendszerekkel, nagyon konkrét problémákra, amelyek az ő területükre jellemzőek. És nem lenne kötelezettség, nem lennének kötelezettségeik, hogy mondjuk 5 vagy 10 vagy 50 százalékát kell a költségvetésnek erre költeni, hanem a megfelelő részt szedik ki a költségvetésből, és azt költik erre. És ahogy itt a szakértők egyike mondta, a tagállamok innentől kezdve nem csak jövedelmet fizethetnének, hanem a jövedelembe egyfajta ösztönzőt is beépíthetnének, ami egyébként úgy tudom, hogy ebben a bizottságban egy szokásos kérelem, de egyébként ezen a bizottságon kívül is az egész agrárium világában, tehát a tagállamoknak legyen eszközük arra, hogy nagyon célzott módon környezetvédelmi problémákat kezelni tudjanak, a stratégiai tervükben is tervezhessék ezt, mégpedig úgy, hogy ne legyen ebből külön administratív teher. Kalinowski úr említette azt hiszem a 4-es cikk, a 16-os cikk kapcsán a, a tényleges gazdálkodó kitétel vagy klauzula, ez elég sok kritika érte, ahol ön említette, hogy az ön hazájában például egy gazda válságtámogatást nem kaphatna, ami egyébként azt hiszem, hogy jól értettem, az nemzeti pénz valójában, mert hogy nem ellenőrzik a területet, a termőterületet. Én inkább leülnék önnel, és azt kérném, hogy magyarázz el nekem pontosabban, hogy mi ez a probléma, hogy itt ténylegesen az intézkedések, EU-s intézkedések tagállami megvalósításáról van-e szó, illetve annak problémájáról, mert akkor fölveszük a kapcsolatot a lengyel kormányal, a lengyel hatóságokkal, vagy ez csak egy olyan dolog, ami egyfajta nemzeti politika megvalósulásához kapcsolódik, és ebben az esetben az Európai Bizottságnak itt nincs igazándiból felelőssége, és nem is tud a végrehajtásba belefolyni. Sok más dolog is elhangzott, de szerintem eh, most jobb, ha ebbe hagyom. Köszönöm. Köszönöm szépen. De majdnem 21 percen át eh, beszélt. Ennek ellenére természetesen köszönjük a pontosítást. Bár eh, valóban a Kalinowski úr által említett probléma nem vált túl egyértelművé ugyanis itt tulajdonképpen belső kérdésekről van szó. Parancsoljon, Kalinowski úr. Przepraszam, panie przewodniczący. No temat jest... Elnézést, elnök úr. Igen, persze nagyon bonyolult ez a téma, de hogyha elnök úr nem értette meg, hogy mi is a gond, akkor nem lett meg, hogy az igazgató helyettes úr is azt kérte, hogy fejtsem ki jobban. Tehát, ha létrejönnek majd a nemzeti stratégiai tervek, és ezeket az Európai Bizottságnak kell jóvá hagynia, akkor a bizottságnak figyelnie kell a valódi gazdálkodókra, azokra a személyekre, akik valóban dolgoznak az adott mezőgazdaság üzemben. Ezt ellenőrizni kell, mert hogyha csak a valódi gazdálkodó juthat támogatáshoz. Nos, ennek ellenére a támogatások fele olyan személyekhez kerül, akik nem dolgoznak valóban a mezőgazdasági üzemben, és az elnök úr úgy tesz, mintha nem érteni ezt a problémát. Igen, néha úgy kell tenni, mintha az ember nem érteni. Most mindenki 10-10 percet kap, mondja az elnök. Zárszóként tessék. Hvala lepa. Jaz bom govoril slovensko. Um, današnja razprava je bilo... Köszönöm, szlovénul fogok szólni. Ez a mai vita tényleg egy jele annak, hogy bizonyos alapkoncepciókat nehéz megérteni ebben a javaslatban. A kap stratégiai tervei egy olyan szakaszba léptek, amely egy korszakos változást jelez mostanáig a múlttal foglalkoztunk, és nem értjük, hogy mi ez az új logika, mire is szolgál a stratégiai tervezés. A tények alapján kell meghatároznunk az igényeket, objektív elemzések, tudományos tények alapján, nem pedig az alapján, amelyet egy társadalom egyes csoportjai indokolhatónak vélnek, hanem a valós, reális alapokon. Ha felmértük az igényeket, utána világosan meghatározhatjuk a közös célokat. A politika akkor jó, hogyha számszerűsíthető, hogyha tudjuk, hogy mit kell elérnünk. És így módon jobb intézkedéseket fogadhatunk el, a rendelkezésünkre álló forrásokból kihozhatjuk a lehetőleg jobb eredményt. Két feltételre van szükség a stratégiai tervezéshez. A társadalom a gazdálkodók az Európai Unió munkájára, a minőség megfelelő ellenőrzésével, annak érdekében, hogy elkerüljük a lehetőségek keretein belül azt, hogy a múlttal ideológiai módon vissza lehessen élni, azt manipulálni lehessen. Másodszorban pedig ezen stratégiai tervek uh, inkluzív jellegűek kell, hogy legyenek, az agrárium valamelyik képviselőjét, a gazdálkodók szervezeteit, a vidéki térséget, de akár a városi környezetet is magukba kell, hogy foglalják. Nekik ugyanis eltérő igényeik vannak, mint az agrárium szereplőinek, és minden más szereplőt. Ez az tehát, amit az új javaslatból kiaknázhatunk. Megpróbálok válaszolni most a kérdésekre. Az első kérdés, Nos, ezt talán nem értettük meg megfelelően. Ugye itt egy korszakváltásról van szó az új politikában, ez egy mély ö, korszakváltás, ugyanakkor a vidéki térségben is fordulatot hoz ez, ide kapcsolódhatnak hibák is a pozitív eredményeken túlmenően. A jelenlegi politikában is vannak hibák. Ez egy nagyon soft politika, úgymond nem határozták meg a célkitűzéseket, egy minőségi megközelítést tettek lehetővé az adminisztrációk számára, és ez csupán költségeket teremtett, ez volt a vidékfejlesztés fő problémája. És ezt akarja áthidalni a stratégiai tervezés túlságosan sok intézkedést alkalmazunk, aztán az is kérdés, hogy ezen forrásokat hogyan osztjuk el az intézkedések alapján, és ez a probléma magja. A vidékfejlesztést egy SWOT elemzés alapján végezzük, ez túl primitív. Ugyanakkor nem, ez tudomány szempontból nem pontos. Itt tudományos adatokra, tényekre alapuló politikára van szükség, és valamennyi javaslatunk pontosan ebbe az irányba mutat. Megpróbáljuk korrigálni a jellegi javaslat gyengeségeit. Az első kérdés, ami elhangzott, az európai jogszabályoknak össze kell kapcsolódniuk a rendelettel közvetlenül, és itt gondolok mindenek előtt a klímaváltozásra, a biodiverzitásra, a környezet védelmére, a területek biztonságára, a víz helyzetére. Ezeken a területeken léteznek jogszabályok. Az Európai Bizottság javaslata ezt tette kockára, mert nincs közvetlen kapcsolat. Ez csak akkor állna fenn, hogyha szemszerűsíthető célok lennének, hogyha tudjuk, hogy mit akarunk elérni az adott politikával. Ehhez fog orientálódni a stratégiai terv. De ez a probléma magja. És mi történjen a gazdálkodók jövedelmére irányuló politikával? Ez egy kulcskérdéssel kapnak, ez lesz a jövőben is. Nem tudjuk, hogy ezzel a rendszerrel sikerül-e változtatni a dolgokon. Én nem határoznám hogy me, meg, hogy mely gazdálkodói csoportok mely szakaszban milyen jövedelempolitikai intézkedésekben részesülhetnek. Én ezt a feladatot a tagállamokra hagynám. Ők indokolhatják a soft intézkedéseket, Ugye különbözőek a tapasztalataik, különböző hatalmi viszonyok állnak fenn a gazdálkodók és a kereskedelmi lánc szereplői között az egyes tagállamokban. Tehát próbáljuk ezt a gyengeséget elkerülni. Próbáljunk felülrendelt jövedelmi célokat meghatározni. Egyes gazdálkodóknak jövedelem támogatásra van szükségük a túléléshez, mások csak kihasználják ezeket a lehetőségeket, de csak a tagállamok tudhatják, hogy melyik helyzetben milyen állapot áll fenn, ez, ezt Brüsszelből nem lehet szabályozni, ez a tagállamok feladata. Ők képesek ezt meghatározni a politika legitimitás. Itt felmerült egy olyan kérdés, hogy a stratégiai tervek hogyan oldhatják meg a kap legitimitására irányuló kérdést. Nos, jelenleg senki nem hiszi, hogy a finanszírozások valóban a gazdálkodókhoz jutnak. Ezek a források arra szolgálnak, hogy a megszerzett pozíciókat védelmezzék velük. Talán a javaslatban sikerül majd ezt a helyzetet korrigálni, a kap legitimitását létrehozni, és elkerülni az olyan őrültségeket, mint ami a Brexit kapcsán történt. Ez tehát a stratégiai terv értelme a kapon belül. Az összes érintett felet be kell vonni. Egy jó stratégiai tervezés nem egy adminisztratív eljárást jelent, hanem azt jelenti, hogy az összes érintettet, a gazdálkodókat, a környezetvédőket, a mezőgazdasági térségben élőket magában foglalja. Ez egy nagyon kreatív munka. Ez nem egy bürokratikus eljárás. A tanács végkövetkeztetései rendkívül el szomorítanak, mert ezekből nem világlik ki, hogy ez nem egy administratív vagy egy bürokratikus eljárás. Szlová- Szlovéniában egyfajta sikertörténet van, amikor beléptünk az Unióba, akkor <clears throat> az összes szervezet, a fogyasztóvédelem és a többi, mindenki megpróbál, mindenkit bevontunk, hogy a lehető legjobb megoldást megtaláljuk és erre a megközelítésre van szükség most is a tagállamok részéről. Azt kell felfedni, hogy hova is kerülnek ezek a milliók, milyen üzemekhez, milyen gazdálkodókhoz. És egy utolsó kérdés, amelyet közvetlenül hozzám intézett az egyik képviselő. Meg kell próbálni elkerülni, hogy a stratégiai tervezés csupán egyetlen intézménynek vagy egy desk officernek adjon teret, amely mindenért felelős, és ő az, aki mindent kiválaszt majd. Nem itt sokkal többről van szó, meg kell próbálni a döntéshozatali folyamat minőségén javítani, mégpedig úgy, hogy bevonjuk a civil társadalmat, de a szakértőket is. Nem mindenki véleménye alapul a tényeken Ugye itt például, hogyha a GMO-król szólunk. Tehát itt mindenképpen a tények valóságára kell alapoznunk, és mindenkit bevonni. Úgy vélem, hogy a nemzeti parlamentek és az európai parlamentek mindenképpen szerepet játszanak majd ebben, ugyanakkor az Európai Bizottság nyomon követi, figyelemmel kíséri mindezt, garantálja a minőséget, és független agytröztöket is bevon majd különböző országokban, amelyek majd értékelik ezeket a terveket, és egyfajta egészséges konkurencia alakul ki a különböző szereplők és programok között. Köszönöm szépen. Ne lépjék túl, kérem, a 10 percet. Parancsoljon. Köszönöm. Szeretnék néhányra kitérni, néhány pontra kitérni, vannak azonban olyan kérdések, amelyeket már a bizottság, illetve a kollégám tisztázott, úgyhogy ezeket nem részletezném. Először is, ami a politika inkább az árak irányába haladjon? Én nem ezt mondtam, és nem is ez volt a közvetlen szándékom, hogy ezt állítsam. Ha mm, azt nézzük, hogy egy piacorientáltabb szakpolitikával állunk szemben, mi szeretnénk iránymutatást is kapni a piactól. Én úgy gondolom, hogy ez az elv, szerintem fontos, lépjünk el ebbe az irányba, hiszen ez lehetővé teszi az európai mezőgazdaság számára azt is, hogy a világ élelmezési helyzetének javításához hozzájáruljon. Másfelől ugyanakkor, ha helyi szinten magasabbak a követelmények, mint máshol, azt hiszem, hogyha további követelményeket határozunk meg, akkor ezek mellé konkrét támogatásokat, kifizetéseket is kell párosítanunk. Tehát bizonyos értelemben lehetővé tesszük egy olyan mezőgazdaságot, amely magasabb elvárásoknak felel meg az EU társadalma részéről, és a piacon ez be is töltheti a neki jutó szerepet. Ami pedig a cappinget illeti, a bizottság képviselője már kifejtette, hogy a javaslat lehetővé teszi, hogy normatív számításokat hajtsunk végre a fizetések kiszámítása során, de én szerettem volna ennél tovább menni, normatív számítást a gazdaságonkénti munkabevitel szempontjából is úgy gondolom, hogy ez a jelenlegi javaslatban nem szerepel. Aztán elhangzott egy kérdés Flanagan úr részéről a, az újra elosztásról. Még akkor is, hogyha a keping sikeres lenne, olyan kevés pénzt generálna, hogy valószínűleg kevés pénzt lehetne újra elosztani. Azt hiszem, hogy egyetértek ezzel a felvetéssel, de ez nem zárja ki azt, hogy a tagállamok újra elosztanak forrásokat kifizetések formájában. És ez önmagában véve a nem egyenlő elosztása a kifizetéseknek, ez a múltból ered, hiszen ott az ár támogatás kedvezett a nagyobb gazdaságoknak, és hogyha nincs egy hektár alapú rendszer, akkor gyakorlatilag ugyanez az elv érvényesül, és ennek ugyanez lesz az eredménye. Ezzel egyetértek. Éppen ezért szeretnék egy még inkább célirányos megoldást. Az egyenlőség is elhangzott, de nem fejtettem ki, hogy mit is gondoltam e szó használatakor igazuk van. Hogyha az egyenlőtlenségről beszélünk, ez azt jelenti, hogy a közvetlen kifizetések 80%-a a gazdák 20%-ához e, jut el. Ez egy egyértelmű egyenlőtlenség, de hogyan javíthatunk ezen a helyzeten? E, jó kritériumokra van szükség, ugyanis e, a nagy gazdaság nagyon sok embert foglalkoztat, tehát lehet, hogy ebből a szempontból indokolt, hogy oda jussanak a források. Vannak különböző tanulmányokból eredő bizonyítékok is, az Európai Számvető, Számvevőszék is alátámasztotta, hogy vannak esetek, amelyekből kiderül, hogy bizonyos gazdaságok számára nem szükséges a támogatás, míg mások jobban rászorulnak erre a támogatásra. Tehát sokkal inkább normatív kritériumokra van szükségünk. Én a javaslatommal ebbe az irányba kívántam elmozdulni, és amit megpróbáltam szem előtt tartani, és a bizottság képviselője is ezt említette, hogy nem fekete-fehéren kell gondolkodnunk, egyensúlyra kellene törekednünk, és talán ezért nem mondtam, hogy az egész rendszert át kellene dolgoznunk. Ami pedig az egyensúlyt, illetve a feszültségeket illeti, ezzel egyetértek. A támogatáshoz kötött, a termeléshez kötött támogatások csökkentése egyetértek, hogy ennek valóban lehet egy olyan hatása, és ezt talán nem nehéz elérni. Voltak ezzel kapcsolatban bizonyos aggájaim, amelyeknek hangot adtam. Kockázatkezelés, valóban ezt egy szélesebb kontextusba kell helyezni, ez nagyon fontos, és azt hiszem ezt el is mondtam, és a javaslat erről rendelkezik. Én csak támogatni tudom ezt a célt és az irányt, amelyben mutat, mert nagyon fontos. Ugyanígy szükségünk van a, erre tagállami szinten. Ha például megnézzük, hogy Németországban hogyan szervezik a kockázatkezelést, a magán magánjellegű biztosításokra támaszkodnak, míg más országokban másképpen törekednek egyensúlyra. Tehát ennek van egy történeti háttere is, és jó volna nem kidolgozni valami újat, hanem megpróbálni optimalizálni a létező megoldásokat, de teljes mértékben egyetértek ezzel a gondolattal. És az utolsó hozzászólás, amíg az öko rendszerre térnék ki. Amikor erről gondolkodtam, szeretnénk teljesítményorientáltabb, eredményorientáltabb megoldások felé lépni. Én ezt úgy értelmezem, hogy az ökorendszernek van egy ilyen olvasata, lehetővé tehet egy egy pontrendszer alapú megoldást ahogy Németországban. És ez a résztvevők körét is bővíteni. Én ezt egy kicsit bővebben értelmezem, mint a bizottság képviselője. Ez lehet, hogy egy konkrét eszköz, egy tagállami konkrét probléma kezelésére. Én azonban ezt másképpen értelmezem. Ezt tekinthetjük úgy is, hogy ez egy általánosabb eszköz, amely egy szélesebb körű problémát kezelhet. például a jó gazdasági és ökológiai ökológiai megoldásnál, hogyha van egy 10 méteres pufferzóna, de lehet, hogy egy 20 méteres pufferzóna ideálisabb lenne. Egy ökorendszerben ez a plusz 10 méter megoldható lenne, bizonyos gazdaságok dönthetnének emellett, mások dönthetnek amellett, hogy ezt nem alkalmazzák. Ez hasznos lehet. Én úgy gondolom, és a jó dolog ebből a szempontból az lenne, hogyha díjazzuk a gazdákat azért, mert egy adott módon járnak el, akkor ez a vállalkozásokat, a vállalkozó kedvüket is ösztönözheti. Persze állíthatjuk azt is, hogy az agrár ökológiai modell már rendelkezik erről, ott van a második pillér, de ott korlátozott a kifizetés, ahogy említették, az ökorendszer esetében viszont magasabb ellentételezés is lehetséges. Ez pedig azt is jelenti, hogy ösztönözhet a részvételre, hiszen vonzóbbá teszi. Az ökorendszer által a kizöldítés struktúrája egyszerűbb lenne, ugyanakkor vonzóbb lenne a gazdák számára, a második pillérnél pedig az agrár környezetvédelmi rendszernél ott nehezebb intézkedések vannak, amelyek nagyobb erőfeszítést tesznek szükségessé a gazdák részéről, és a költségek is jelentősebbek. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Ami a jövedelmeket illeti, a javaslatom egyfelől az, hogy az indikatív árakat vizsgáljuk felül, és igazítsuk ki ezeket a piaci árakhoz, és a magánkezelést lehetővé tegyük megelőző jelleggel. Én nem tartom jó elképzelésnek azt, ha visszatélünk a piac orientált európai mezőgazdasághoz. A, azok a jelentések, amelyeket havonta kiad az Európai Bizottság az európai exportról, arról tanúskodnak, hogy Európában átalakult a rendszer, mindenféle szubvenció nélkül ez egy nagy exportőr eh, zónává alakult át. Spanyolországban a, eh, gazdaság, a mezőgazdasági termelés 50%-a az országon kívülre irányul, ennek egy része az Európai Unióba, a másik része pedig harmadik országokba. Én úgy gondolom, hogy az európai mezőgazdaság a nagy nyertese ennek a piacorientált megközelítésnek. Ugyanakkor az is igaz, hogy a különböző mechanizmusokat ki kell igazítani annak érdekében, hogy könnyebb legyen a beavatkozás a piacon. A kínálat, a kínálatot kezelő mechanizmusok, ezek a mechanizmusok korlátoznák az európai kínálatot, és ezáltal megnyitnák az utat az unión, az unión kívüli import számára. Tehát a liberalizációnak az Európai Unió az egyik nagy kedvezményezetje, még akkor is, hogyha bizonyos területeken problémák jelentkeznek. És a kérdések további részére átérnék az angol nyelvre hogyha azt a 10 százalékot és a 3 százalékot összekapcsoljuk, akkor lehet, hogy jelentősebb támogatást tudunk biztosítani. Hogyha a gyümölcs és zöldség esetéből indulunk ki, akkor ott 98%-os volt a támogatás szintje, támogatjuk a termelői szervezeteket, támogatjuk az ellátó láncot, a termelőket, és sokkal észszerűbb, hogyha ilyen greenbox orientáltabb megközelítést alkalmazunk a jelentésben Kitérek arra a hibára is, amit elkövetünk, és azért beszélek többes számba, mert akkor én is a bizottságban dolgoztam, amikor az első tejválság esetében több száz milliót adtunk a tejtermelőknek, anélkül, hogy ez bármilyen hatást gyakorolt volna a piacra, és Ellen Matthews is tökéletesen alátámasztotta ezt a tényt. Számomra egyértelmű, ugyanakkor a számvevő, az, a bíróság is egyértelműen látja, hogy egy kereskedelmi termelő szervezet egy vállalat, nem pedig egy kartel. A DG Compal egyébként, amikor Amerikában jártunk, ez, erről vitatkoztunk. Valóban egy vállalat, és vállalatként kell kezelnünk, és ki is térek arra, hogy egy termelő szervezetet, ha kartelnek tekintünk, akkor negatívan befolyásolja a gazdálkodó közösséget, de ezt nem fogom most részletezni. Ami az auditokat illeti, az audit persze retroaktív jellegű kell, hogy legyen. Én azt állítom, hogy a retroaktív értelmezés, a szabályok retroaktív értelmezése nem felelő. És egy példát is mondhatok. Mi történt 2006-ban, amikor lehetővé tettük, amikor úgy döntöttünk, hogy a termelő szervezetek kihelyezhetik a tevékenységüket, egyértelművé vált, hogy vállalatként egy termelő szervezet más vállalathoz hasonlóan kihelyezheti a termelését, ha úgy véli, hogy ez jobb, mintha bent tartaná. Öt év elteltével a bizottság illetve a bizottság audittal foglalkozó részének a véleménye már teljesen más volt. És komoly problémák merültek fel a tagállamokkal. Mi történt? Amikor a bizottság a tagállamok számára rugalmasságot biztosított, a tagállamok, a tagállami hatóságok azt mondták, hogy probléma lesz, hogyha valamit találnak az, audit, az ellenőrök öt év múlva. Éppen ezért bonyolítjuk a jogszabályokat azért, hogy megelőzzük azt, hogy öt év múlva majd bármit is bármilyen problémát találjon a, az ellenőr. Ez pedig valóban egy nagyon komplex helyzet. Nekünk biztosítékokat kell adnunk a nemzeti hatóságoknak azzal kapcsolatban, hogyha az externalizáció jelenlegi értelmezése, és visszatérek a példámhoz, az, hogy bármilyen vállalat kihelyezheti a szolgáltatásait külföldre, ha ezt így tartja helyesnek, akkor öt éven belül, öt év múlva ezt hasonlóképpen kell értelmezni. Ha tudnám ma azt, amit öt év múlva tudni fogok, akkor lehet, hogy soha nem követtem volna el ezt a hibát. És pontosan ezt kérdeztük a tagállamoktól is, hogy előzzük meg azt, hogy majd öt év múlva esetleg jön valaki, aki állít majd valamit, ez nagyon bonyolultá teszi a helyzetet, tehát éppen ezért a retroaktív értelmezést nem lenne szabad lehetővé tennünk. Ami pedig azt illeti, hogy a bizottsági beavatkozás mennyire előrejelezhető. Ha szeretnénk kidolgozni egy kockázatkezelést, és ezt magán, illetve köz szféra partnerség által tudjuk megoldani, akkor tudnunk kell, hogy melyek a kockázatok a piacon. Vannak klasszikus jellegű kockázatok a piacon. Ha szeretnénk bizonyos piaci eszközöket, rendszereket kidolgozni, akkor tudnunk kell, hogy melyek a kockázatok, amelyek biztosítottak, amelyeket amelyeket lefednek az alapok. Pontosan ebben a témában néhány évvel ezelőtt egy jelentést terjesztettünk elő, és azt kérdeztük, hogy szeretnénk ezt tovább fejleszteni. A gazdáknak vannak bizonyos kockázataik. Ott van a klasszikus piaci kockázatok, amelyekkel a termelő szervezetek találkoznak, és vannak azok a kockázatok, amelyeket szerződések fednek le, de ennek a tetején van-e egy piaci kockázat, nem tudjuk, mikor fog beavatkozni a bizottság. És mit tesz majd a bizottság? Milyen hatása lesz ennek a kockázatnak, ha nem ismerjük, ha nem tudjuk, hogy a bizottság mit fog tenni, amikor beavatkozik a piacon, akkor nem lesz semmiféle magán jellegű vagy közbiztosítás Európában. Hiszen semmilyen biztosító nem akar belebonyolódni egy olyan játszmába, amelynek a kockázataival nincs tisztában. Az ismeretlen kockázat a legrosszabb egy biztosító vagy egy vagyonkezelői alap számára, egy nagy vállalat esetében ugyanez a helyzet. Tudnunk kell, hogy melyek a kockázatok, amelyekkel szemben biztosítást keresünk és biztosítékot keresünk. Ha szeretnénk piaci eszközöket kidolgozni, akkor tudnunk kell, hogy melyek a kockázatok. Ha ez nem lehetséges, vagy nem egyértelmű, rendben, de akkor tudnunk kell azt, hogy egy piaci biztosítási rendszer Európában nem lesz életképes. Köszönöm szépen, 8 perc, akkor most visszaadom az előző két percet. Bardzo dziękujemy za Pana szczodrość. Przede wszystkim za... Köszönöm e, a nagyvonalúságát. És szeretném megköszönni mindenek előtt azt a sok értékes gondolatot, ami itt ma elhangzott. Ez jól mutatja, a téma bonyolultságát. Én úgy gondolom, hogy ez a műhely most nagyon hasznos volt, miközben persze vannak aggodalmaink a problémákkal kapcsolatban. Köszönjük kollégák a szakértőknek. És azt gondolom, hogy most ezt le tudjuk zárni lassan, ezt az ülést. Köszönjük a kutatási osztálynak akik megszervezték ezt. Tudjuk mindannyian, hogy a kap reformjához milyen, milyen mértékű problémáról van szó. Nyilván ettől nem kell félni, szembe kell nézni vele, van még időnk, és ezért is kezdtük el, illetve iktattuk be ezt a műhely munkát. Köszönöm még egyszer mindenkinek, a bizottságnak és azoknak, akik itt voltak és részt vettek. Az elnök úr megköszöni a tolmácsok munkáját is, és köszönöm. Nem tudom, van-e egyéb napirendi hozzászólás, ha senkinek semmi mondani valója nincs, akkor elmondom, hogy a következő ülésünk október 22-én Strasbourgban lesz. 19 órakor hétfőn, tehát hétfőn Strasbourgban. Köszönöm mindenkinek! Zamykam posiedzenie.